Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, as you see... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, amint láthatják, az az elgondolás, hogy az ülésünk kezdetét három óráról három óra tizenötre halasztjuk, kiváló ötlet volt, hiszen most már sok kolléga itt van. Hivatalosan is tájékoztathatom önöket arról, hogy három órakor, amikor kezdődött volna az ülésünk, Körülbelül öt képviselő volt a teremben. Köszönöm szépen, hogy eljöttek tehát. Úgy gondolom nagyon jó, hogy jelen vannak a munkánk első napján. Sok-sok munkánk lesz az elkövetkezendő időszakban. Nem szabad megfeledkeznünk a meghallgatásokról sem. Az Európai Bizottság tagjelöltjeire vonatkozólag. A jelenleg még hivatalban lévő biztosokkal is előkészítünk üléseket, Néli Kroos, Oettinger, Gagenquin és Ferocsi biztosok jelenlétében szeretnénk ülést tartani azért, hogy tájékoztassanak bennünket az Európai Bizottság jelenlegi tevékenységéről, és persze itt lesznek majd a meghallgatások is. A meghallgatások valószínűleg szeptember végén lesznek megtartva. A jövő héten mi, az Étre szakbizottság elő kell, hogy készítsük a három kérdésből álló kérdéssorunkat biztos jelöltként. Várhatóan négy biztos jelöltet fogunk meghallgatni, de ez még nem dölt el véglegesen. Szeptember 8-án fogjuk megkapni a biztos jelöltek teljes listáját a hozzájuk tartozó portfóliókkal együtt. Jean-Claude Juncker fogja ezt elkészíteni az Európai Bizottság elnöke. Jövő hétfőre várható ez tehát, és ezt követően előkészíthetjük a további munkát. Még sok-sok munkánk van ma, úgyhogy lássunk is neki. informálisan tájékoztathatjuk majd egymást az ülés után a nyári eseményekről, élményekről. A napi rend elfogadása következik. A napi rendet mindenki megkapta, a dossziéjában megtalálhatja. Ha senkinek nincs megjegyzése a napi rendel kapcsolatosan, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Kérem, legyenek figyelemmel arra, hogy a 16-os napirendi pont, az egyéb kérdések napirendi pontja, úgyhogy ott aztán majd mindenki kibontakozhat. Kettes napi rendi pont a 2014. július 7-e ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ez volt a szakbizottság alakul, alakuló ülése. Ha senkinek nincsen hozzáfűzni valója ehhez a napi rendi ponthoz, a jegyzőkönyvet egyébként szintén mindenki megkapta már, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Úgy látom, senkinek nincs mondani valója, akkor rátérünk a hármas napi rendi pontunkra, az elnök közleményei. Mivel a koordinátorok ülése ma elmarad, a 15-ös napi rendi pont 2014 ENSZ éghajlatvédelmi konferencia COP20 Lima Peru december 1-től 12-ig ez a napi rendi pont, tehát a ma délutáni ülésünk végére került, tehát a hatos napi rendi pont után tárgyaljuk azt meg. Előre hoztuk tehát, mivel nem lesz koordinátorok ülése. Az éghajlatvédelmi konferenciáról szóló eszmecserét arról, hogy milyen véleményt készítünk az ENVI szakbizottság számára, hiszen az ENV az illetékesebben a témában. Ez a vita, illetve eszmecsere, tehát a mai ülés végére kerül a napi rendben. Négyes napi rendi pont az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Engedjék meg, hogy előjáróban szóljak néhány szót erről a kérdésről. Először is ami az eljárást illeti. Önök is tudják, a költségvetési sorokkal kapcsolatos módosítások benyújtásának határideje augusztus 19-e volt itt a szakbizottságban. Összességében 161 módosítót nyújtottak be a képviselők. Tájékoztatnám önöket arról is, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy én legyek a jelentéstevője ennek a véleménynek. Ez egy nagyon megtisztelő feladat, hiszen e, hatalmas felelősséggel jár mind a szakbizottságunk, mind a koordinátorok szempontjából. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek és az összes képviselőnek a nagyon értékes módosítókat. Főként, mert ezt a munkát a nyári szünet alatt kellett elvégezni, de azt hiszem mégis jól sikerült mindennek ellenére. A legtöbb módosítót jelentéstevőként támogatni tudom. 94 olyan módosítót készítettem, amely nagyon hasonlít az önök módosítóinak nagy hányadára, tehát nagy az egyetértés közöttünk, azt hiszem. Most rátérnék a véleményem tartalmára. Ahogyan már júliusban is elmondtam, szilárd meggyőződésem, meggyőződésem hogy a tanácsi csökkentések a 2015-ös bizottsági költségvetés tervezet vonatkozásában alaptalanok. Ez azt hiszem a legfontosabb állítása a véleménynek, amelyet megfogalmaztam. Nagyon aggasztanak benne, engem azok a csökkentések, amelyeket a tanács javasol az olyan területeken, mint az innováció, a kutatás, az infrastruktúra, a KKV-k, az energia. Már most is hatalmas hézagok mutatkoznak az Európai Unió költségvetésében, ami a kifizetéseket illeti. A tanács által javasolt csökkentések pedig még tovább súlyosbítják majd a helyzetet. Az olyan éves programok, mint a Horizont 2020, a COSME, az Európai Összekapcsolódási Eszköz, ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy elérjük azokat a célkitűzéseket, amelyeket az Európa 2020 stratégiában kitűztünk magunk elő, elé. 2010-ben, négy évvel ezelőtt döntöttünk erről a stratégiáról. Az egész stratégia még mindig csak a kezdeti szakaszban van, ezért úgy gondolom, a 2015-ös költségvetésben elő kell élárnyozni azokat a forrásokat, amelyek elő tudják mozdítani a stratégiában foglaltakat. Az Európai Unió, a tagállamok és a régiók közötti szorosabb együttműködésre van szükség. Amikor azt mondom, hogy EU-EU-s intézményekre gondolok természetesen, és szeretnék néhány konkrét példát is említeni. Az Európai Technológiai és Innovációs Intézet tekintetében felelősnek érezzük magunkat, hiszen az Európai Parlament az Európai Unió tanácsával egyetértésben döntött úgy, hogy létrejöjjön ez az intézmény. Döntöttünk bizonyos végrehajtó ügynökségek létrehozásáról is, és úgy gondolom képessé kell tennünk mindezeket az intézményeket arra, hogy a rájuk rót feladatokat el is tudják látni. Jelen pillanatban ez sajnos nem lehetséges. Ez nincs módjukban a források hiánya miatt. Szeretném most az eszmecserénk elején megkérni az árnyék jelentéstevőket és vagy koordinátorokat, hogy szólaljanak fel, de kérem legyenek rövidek és tömörek, két perc jut mindenkire, mert nincs sok időnk, már is késésben vagyunk. Később pedig a többi képviselő is természetesen hozzászólhat egy-egy percben. Kezdjük az eszmecserét. A néppárt részéről van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? Senki? Éler úr? Ich möchte den... Szeretném, igazából nem is szeretném kiegészíteni, amit kitűnő elnökünk mondott, csak annyit tennék hozzá az éves programmal kapcsolatban, hogy az alulfinanszírozottság kérdése az tény, és ezen túlmenően még szembesülünk azzal a problémával is, hogy úgy tologatjuk a projekteket, hogy azok lényegesen megdrágulnak. Ez a Kozménél is kiderült, talán még szélsőségesebb az ITER, a magfúziós projekt esetében ez a költségvetési gazdálkodás, ami mindig finanszírozott, nagy költségeket generál, és így tulajdonképpen többszörösét adjuk ki a költségvetésnek. Ezért azt kérem, hogy a bizottság nem csak a 2015-ös költségvetést vizsgálja meg, hanem vizsgáljuk meg azt is, hogy mennyi plusz költséget okozott az, hogy folyamatosan alulfinanszírozott a költségvetés. Ezek tények, a több éves programok lényegesen megdrágították, lényegesen megdrágultak emiatt, a pályázatoknál tartatatlan árak alakultak ki, Szerintem a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal ezen az alapon kellene együttműködni. Nem csak a költségvetést kell megvizsgálnunk, hanem azt is, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság munkáját hogyan tudnánk segíteni. Az ITER esetében három számjegyű milliós nagyságrendű volt a költségnövekedés, és már látszik az is, hogy eljutottunk oda, amikor bizonyos projektek már kárt szenvednek az alulfinanszírozottság miatt, leáll az építkezés, nem haladnak tovább a dolgok, egész projektek megkérdőjeleződnek. Köszönöm szépen, kedves kollega! Más frakciótól kíván-e valaki hozzászólni? Rejl úr nem másik frakcióból ugyan, de azért önnek is megadom a szót. Én is csak azt szeretném támogatni, amit az elnök úr is már elmondott. Nagyon fontos, hogy ipari szakbizottságként, amely kutatással is foglalkozik, megfogalmazunk azt az üzenetet, hogy mi ezzel nem értünk egyet, hogy teljesen rossz irányba megyünk. Az elmúlt hónapokban reggeltől estig azt hallottuk minden fontos európai erőtől, hogy a növekedéssel kell foglalkoznunk, munkahelyeket kell teremteni, ezen kell dolgoznunk, és akkor nem jut eszébe senkinek más, mint hogy a pénzek kiadását próbálják korlátozni. Megfelelő helyen megfelelő összegeket el kell költeni. Kutatási politika, innovációs politika kell, hogy fejlődjön, nem szabad, hogy ez megszakadjon. Krisztián Éler nagyon helyesen utalt arra, hogy milyen következménye van annak, hogyha nem látjuk az egész folyamatot, azt, hogy egy rossz döntés vagy hiányos döntésnek milyen következményei vannak. Határozottan támogatjuk ezért az el elnök urat, hogy ezen az úton menjünk tovább, és a megfelelő támogatást kérem, hogy a kollégák is adják meg, hogy követeljük a változtatásokat. Köszönöm, Tamborán úr. Kedves kollégák, mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy az innovációt, a technológiát támogassuk, ugyanis Európának a prosperitásban áll az érdeke. Éppen ezért nem szabad, hogy ebből engedjünk, és a tagállamok megszorító intézkedései nagyon is ellentétben állnak azzal, amit a gazdaság élénkítésről mondanak. Éppen ezért mi támogatni fogjuk a jelentéstevőt, és nagy valószínűséggel meg fogjuk szavazni ezt az anyagot, ugyanis szeretnénk, hogyha több lenne a alapokban lévő összeg ezekre a területekre. Ugyanakkor nem szeretnénk azt támogatni, hogy a klímaváltozást elősegítő szénbányászatot például támogassuk. Sajnos 11-en jelentkeztek, a következő felszólaló Szorino úr, aki koordinátor is. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, a szocialisták nevében azt szeretném elmondani, hogy mi nagyon is aggódunk amiatt, hogy kevés pénz jut majd a kutatásfejlesztésre. Ugyanis Majdnem 2 csökkentést láthatunk a projektek élénkítésével kapcsolatos területen, és ahogyan azt az elnök úr is elmondta, ez a kifizetések terén nagyon nehéz helyzetbe hozza majd az iparágat. Ugyanakkor ezek a csökkentések nem állnak összhangban mindazzal, amit hangoztatnak a tagállamok, Például gondolok arra, hogy pont ezen a héten a munkahelyteremtés és a gazdaság növekedés témájában egy konferenciát rendez az Európai Unió, és ráadásul Jean-Claude Juncker is azt mondta, hogy egy európai technológiai tervre van szükség, amely a munkahelyteremtést is támogatja majd az új munkahelyek és az alkalmazott kutatás támogatására gondolt. Tehát itt igazából nem áll összhangban az, ami elhangzott, azzal, ami történik. És ez ráadásul intézményi szempontból és demokratikus szempontból is elfogadhatatlan. Köszönöm. Következő koordinátor Szilikiotis úr. Köszönöm szépen a GUE nevében, nem Ferreira úr képviseli, illetve szól majd a GUE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. megpróbálom kettő percben nagyon röviden összefoglalni az amit szeretnék elmondani a költségvetéssel kapcsolatban. Először is egyetértünk a tanácsot illető bíráló megjegyzésekkel, egyszerűen elfogadhatatlan ez, a, ezek a költségcsökkentések, különösen azoknakban az országokban, ahol már amúgy is nagyon súlyos a költségvetési helyzet, most ezekre az országokra akarják ráerőltetni ezeket a megszorító intézkedéseket, tulajdonképpen horizontális horizontális csökkentéseket. Még két fontos dologra szeretnénk kitérni. Benyújtott a frakció módosító indítványokat, és először is a Horizont 2020 programmal kapcsolatban. En, ez a program még mindig nem kiegyensúlyozott, pedig emelték a költségét, mert kevesebb ország kapott több pénzt. Ezért itt mindenképpen arra kellene törekedni, hogy megteremtsük a kohéziót ezzel a programban kapcsolatban is a kiválósági központokkal is foglalkoznunk kell, de nem elég az a pénz, amit rendelkezésre bocsájtanak, bocsájtottak, és gondoskodni kell a pénzek megfelelő kiegyensúlyozottabb elosztásáról, a kohézió megteremtéséről. További, az összeg további növelésére is szükség van. A KKV-knak nyújtott támogatásokat is erős erősíteni kell, hiszen a szavakban mindig erről beszélünk, hogy a KKV-kat segíteni, támogatni kell, de a valóságban azután nagyon kevés történik. A KKV-k nagyon nehezen jutnak hozzá közösségi programokhoz, finanszírozáshoz, ezért több e, pénzeszköz kell a KKV-k rendelkezésére bocsájtani, prioritást, elsőbséget kell adni a kis és középvállalatoknak, hogyha kölcsönre, hitelre van szükségük. Említette elnök úr a bevezetőben, hogy el kell kerülnünk a hogy javaslatainkat elutasítsák. Köszönöm szépen. Mindenek előtt remélem, hogy mindenkinek nagyon kellemesen jól telt a nyár. Bütikhofer úr helyett szólalok fel, ő volt az árnyék előadó, szolidárisak kell, hogy legyünk a tanács ellen folytatott küzdelemben. Ez egy botrányos, hogy a tanács mit akar ránk erőltetni. Nekünk a parlamentnek egységes álláspontot kell kialakítanunk. A másik kérdés, ahol szintén támogatást kell adnunk, az a KKV kérdése. Tajani eh, biztos a COSME projekttel kapcsolatban 3 milliárdos támogatást ígért a KKV-knek mostantól kezdve mondjuk 2020-ig, és 2014 és 2015-ös szám messze alatta marad ennek a fokozatos növekedésnek. Tehát a COSME számára biztosított pénzösszeget mindenképpen növelni kell. Ami az energia kérdését illeti, az elmúlt napokban ugye itt Putyin úrral folyik a játék, és ez is azt mutatja, hogy az energia hatékonyság, a megújuló energiák valószínűleg fontosabbak, mint eh, valaha. Növelni kell a költségvetést, különösen az energiahatékonysági projektek eh, vonatkozásában. Vannak olyan fehér elefánt projektek, mint a Leo és az ITER. Ezekkel kapcsolatban sokkal szkeptikusabbak vagyunk, és itt én nem értek egyet Taylor eh, úr elemzésével. Ezekre az elefánt projektekre, ezek ilyen megaprojektek, de igazából e, nem valósulnak meg. Galileo történetét ismerjük. Talán emlékeztetnék arra, hogy tíz évvel ezelőtt a Galileo projektet úgy tálalták nekünk, hogy ehhez e, nem is kell majd közpénz, csak politikailag kell majd támogatnunk. Most hol tartunk? Hány milliárdnál? És e, látjuk, hogy ez, ez, ez már orbitális összegekről van szó a másik nagy ilyen fehér elefánt pedig az ITER projekt. Ez egy 50 év múlva megvalósuló projekt, így szoktuk emlegetni. 1950-ben már ígéret született arra, hogy majd 2000-ben szinte ingyenes lesz a villamos energia. Ma pedig azt mondják, hogy talán 2080-ra jutunk el ide. Tehát ellenezzük ezt a projektet. Képzeljék el, két ezer nagyon okos európai inkább az energiahatékonysággal foglalkozna, és nem az ilyen lehetetlen projektekkel. Köszönöm. Peterzen úr, kérem a kollégákat, hogy csak egy percben szólaljanak, mert még legalább tizen kívánnak hozzászólni. Köszönöm. Hát nem felre, hogyan az előttem szólók eljártak, hogy ilyen hosszasan beszélt. Ők koordinátorok vagy rapportőrök voltak, mondja az elnök, vagy árnyék előadók. Ők két percet kaptak, ezt elmondtam. Minden más képviselő csak egy percet kap. Nagyon rövid leszek, csak annyit mondanék, hogy az Aldében nagyon sok mindenben egyetértünk az eddig elhangzottakkal, és osztjuk azt az elemzést is, aminek a lényege az, hogy nagyon sok nehézséggel szembesülünk. Az ALDE is igennel szavazott a költségvetés helyreállítása, helyreállításával kapcsolatos szavazásra, mert ez nagyon fontos számunkra, és örömmel várjuk a többi vitát. Ennek köszönöm, Grosszert asszony. Monsieur le Président. Elnök úr, Mit is lehetne mondani ezzel kapcsolatban, amikor egyrésztről azt mondják, hogy Európában növekedésre van szükség, és ugyanakkor viszont pont azt a borítékot nyírbálják meg, amely ezt a fajta növekedést tudná támogatni. Most ezzel milyen üzenetet is közvetítünk a befektetők felé? Szerintem nagyon fontos, hogy a KKV-k támogatását megőrizzük, Ebből nem lehet engedni az energiaszektor, stratégiai szektor. Itt nem lehet nyírbálni, tehát nagyon fontos az, hogy megőrizzük a büdzsét olyan módon, ahogyan azt korábban elmondtuk, ugyanis így politikai hitelességünket tesszük kockára. Henkel úr. Amennyire én tudom, az állam és kormányfők azt mondták, hogy 3%-át a GDP-nek a kutatásra és a fejlesztésre fogják fordítani. Most nagyon kevés ország teszi ezt meg valójában, és amikor a közös EU-s büdzséről beszélünk, akkor még fontosabb az, hogy megőrizzük a javasolt összegeket. Éppen ezért fontos az, hogy a tagállamok felé is forduljunk ebben a jelentésnek a keretében, hogy ők is tegyenek valamit. Tasenovszki úr. Köszönöm szépen. Henkel professzor, az a tény, hogy a különböző tagállamokban soha nem elég egyébként a pénz a kutatásfejlesztésre, és hogy a finanszírozás nem elég, ez egy általános probléma. Ugyanakkor azért látnunk kell, hogy milyen prioritásokat is kívánunk támogatni. Korábban nagyon sokat beszéltünk a prioritásainkról, és a legtöbbször pont a kutatás és a fejlesztés, illetve a tudományos terület volt számunkra a prioritás. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy garantáljuk azt, hogy ebben a szektorban legyenek továbbra is befektetések, és azok a projektek is folytatódhassanak, amelyekbe már egyébként befektettünk. Ami pedig engem illet, én szerintem a Galileót is be kell fejezni, semmelyik tagállam egyedül nem képes egy ilyen típusú projektet végigvinni. Éppen ezért fontos az, hogy a kutatást és a fejlesztést európai szintre emeljük, és olyan prioritásokat fogalmazzunk meg, amelyek a legjobbak számunkra. Köszönöm szépen! Szeretnék arra is emlékeztetni azoknak, akik már voltak, akik már itt dolgoztak korábban, és elmesélném azt is az újaknak, hogy mennyire nehéz volt a éves pénzügyi kerettel kapcsolatos vitánk. Lamassur úr nagyon kritikus volt, és a mi frakciónk is kritikus volt. Mi sokkal többet szerettünk volna a horizontal kapcsolatban például, többet is ígértek egyébként, de mi sokkal többet szerettünk volna. És az egyik feltétel akkor a mi elfogadásunk mellett az volt, hogy hogy a frontloadingot javasolták, tehát hogy kvázi az első években, amikor nagyobb még a válság, nagyobb támogatásokat tudjunk kiosztani. Most, hogyha erről az útról letérünk, vagy visszatérünk, visszafelé kezdünk el menni, az szerintem katasztrófához vezet, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ezt ne engedjük meg. A COSME nagyon fontos projekt, és az EASI is, amely pedig a szociális innovációt támogató program, ugyanis fontos lenne az, hogy a támogatások ne csak a tudományvilágát, hanem a társadalmat is elérjék. Köszönöm szépen. Van Mányka úr következik. Köszönöm szépen. Ebben a költségvetésben is jól látszik, hogy a kötelezettségvállás előirányzatok nem kielégítők, strukturális hiányal is számolnunk kell. És évről évre feltesszük azt a kérdést, hogy miért maradunk el mindig, miért nem teljesülnek az ígéretek. A saját források kérdését is meg akartuk oldani, ez kell, hogy a fő feladatunk legyen továbbra is. Elnök, most pedig az igazgató asszonyt, a kutatási főigazgatóságtól Rute asszonyt kérem, aki tehát a bizottságot képviseli, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, tisztelt képviselők! Négy megjegyzést szeretnék tenni. Hálás vagyok, és örülök, hogy ez a vita is olyan irányt vett, amit mi is szerettünk volna. Horizont 2020-as programhoz szólnék hozzá először. Emlékeztetnék arra, hogy akkor, amikor Európának nagyon nagy szüksége van beruházásokra, hiszen ez eredményezhet növekedést. Korábban volt a hetedik kutatási keretprogram, most pedig a Horizont kell, hogy a kutatás és innováció számára szükséges pénzösszeget rendelkezésre bocsássa mindig is elegetettünk az ígéreteinknek, százszázalékosan teljesítettük a költségvetést. A második megjegyzésem a tanács kurtítására vonatkozik. Nos, nagyon eltérő mértékben történtek a csökkentések. Ha megnézzük a kutatási költségvetést, itt több mint 10%-os volt a vágás, a többi területen 0,1% körül volt a csökkentés, csökkentés tehát a kutatási költségvetés költségvetést sokkal nagyobb mértékben csökkentette a tanács, mint a többit. Mit jelent ez majd az idei és a hosszú távú kutatási költségvetéseink számára? Idén ez azt fogja jelenteni, hogy a bizottság nem fogja tudni, nem fog tudni eleget tenni a szerződéses kötelezettségeinek, a, nem tudjuk kifizetni a kedvezményezetteket, ahogyan ezt megígértük. 2015-ben már tehát ilyen nehézségünk lesz, a szerződéseket nem tudjuk majd mindig teljesíteni. Miután minden évben csökkentik a kifizetések költségvetését, egy nagyon nagy hátralék halmozódott fel olyan kötelezettségvállások, amiket nem tudtunk teljesíteni és a Horizont 2020 esetében ennek a programnak a 20%-ára nincs meg a fedezet a kifizetésekre. Tehát a program végére nagyon nagy hátralék fog felhalmozódni, és majd később nagyon nehéz lesz e, ezeket a hátralékokat ténylegesen kifizetni. Köszönöm. mondjam, nagyon köszönöm a támogatást. És miután Mm, úgy gondolom, hogy nagy volt az egyetértés az összes politikai csoport hozzászólásában. Talán volt néhány aprócska véleménykülönbség, igazán apró külön véleménykülönbségek voltak, csak jó, Claude, igazad van. De azért valamennyien szeretnénk eh, nagyobb, gazdagabb költségvetést különösen a kutatás eh, az innovatív gazdaság számára, hogy ezzel is segíthessük elő a növekedést Európában. Ugye azt hiszem, a, valóban a legfontosabb kérdésekben egyetértünk. Néhány szót szólnék eh, az ideiglenes eh, ütemezésről. Ahogyan tudják, a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatos eljárás két részből áll. Az első a költségvetési módosítások kérdése. Itt, itt a módosításokat ugye most vitatjuk meg, és van egy másik vélemény, a költségvetési állásfoglalás. Az itterében a szavazás a költségvetési módosításokról holnap lesz, azaz 2014. szeptember másodikán. A költségvetési állásfoglalás véleménytervezethez benyújtott módosításokat szeptember 3-áig, déli 12 óráig lehet benyújtani. Az ITRE-ben a költségvetési állásfoglalás, költségvetési határozatról szóló véleményről szeptember 25-én, többé-kevésbé három hét múlva szavazunk, a plenárison pedig az októberi második az a Strasburgi, ülés, Strasburgi ülésszakon fogunk szavazni, mert az első októberi ülésszak itt lesz Brüsszelben. Ez tehát a javasolt ütemterv, és holnap mindenképpen találkozunk majd itt a szavazáskor is. Köszönöm szépen, most pedig rátérhetünk a következő pontra. Szeretném üdvözölni Jörön eh, Márbi urat, eh, aki az eh, Európai Elektronikus Kommunikációs Szabályozói Testületét vezeti, BEREC, vagy BEREC a rövid, rövidítése ennek a szervezetnek. Ez nagyon fontos intézmény, ugye sokat beszélünk az Európai Unióban a digitális agendáról, van a digitális csomag, így ezért különösen fontos ez a mostani prezentáció, amit már előre is köszönök, és megadom a szót, kérem, tartsa meg eh, főigazgató úr az előadást. Köszönöm, csak előbb meg kell találnom a PowerPointot. Hát ez is persze elektronikus, ez is, ha már Azzal kezdhetem, hogy elmondjam, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a Berek nevében itt megtartatom ezt az előadást. Önök is tudják, hogy én miért vagyok itt. A Berek sokféle szempontból, ugye mi, mi parlamenti családhoz tartozónak érezik magunkat, és önök a szülők. A Telekom csomagról nagyon sok vita folyt, és a bereket ezzel kapcsolatban, az ITER egyik kezdeményezése kapcsán hozták létre, majd most szeretném elmondani, hogy mit tettünk ezzel a felhatalmazással, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. És most térnék rá az előadásomra miután ismerek eh, néhány képviselőt, eh, azért azért röviden szeretném bemutatni a bereket, eh, mondanám, hogy mivel foglalkozunk, és milyen utána még természetesen lesz vita is. A bereknek 28 tagja van, és ugye a szabályozó, a nemzeti szabályozó hatóságok képviselői ülnek ott, nem vagyunk nagyon népszerűek. Azt szoktuk mondani, hogy igazából senki nem örül annak, amit mi csinálunk, mert megpróbálunk egyensúlyt teremteni a piacon az eladók és a vevők között. Mindig az emberek, a fogyasztók érdekeit és a végfelhasználók érdekeit tesszük első helyre. A távközlési szolgáltató gyártók ugyanis sokszor monopól helyzetben vannak a piacon. Nyolc megfigyelővel dolgozunk, ők a tagjelölt országokat képviselik, például Albániát, és az Európai Bizottság is képviselteti magát a berekben elkötelezettek vagyunk, hogy független, következetesen dolgozó, kiváló minőségű eh, szabályozást kapjon az elektronikus kommunikáció piac, és ebből minden európainak haszna legyen. Nagyon nagy kihívásokkal szembesülünk. Talán önök is tudják, nagyon sok minden változik a távközlési iparágban, nagyon sokat változott az elmúlt 5-10 évben az, ahogyan eh, kommunikálunk elektronikusan. 10 évvel ezelőtt még Skype sem volt, Facebook sem volt, eh, és ahogyan önök most élnek ezekkel a változásokkal, ez érinti természetesen eh, a, a szabályozókat is szabályzó hatóságokat, akik nagyon érdekel, hogy mi hogyan dolgozunk, ez itt olvashatja. A berek tulajdonképpen két részből áll. Az egyik a, a szabályozó hatóságok testülete, ennek ugye 28 tagja plusz a megfigyelő. Azután van a Management Committee, a Rigában van a központunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. 27-en dolgoznak hogy ennyi állandó munkatársunk dolgozik a rigai irodánkban. Hogyan is működünk? Ugye a, egyrészt a, a nemzeti szabályozó hatóságok alkotják a bordot, nagyon demokratikus rendszert dolgoztak ki a számunkra. Én, igen, 2014-ig vagyok a megválasztott elnök. Néhány hónappal ezelőtt már megválasztottuk Fatima Barasz Portugáliából, ő lesz a következő elnök, mert rotációs rendszerben működünk. Ez lehetővé teszi több tagállam számára, hogy elnöki pozíciót kapjon, és Svédország nem tartozik a nagy országok közé, de mindenki, minden tagállamnak van esély arra, hogy valamikor ő adja a berek elnökét és fontos, hogy a board nagyon jól tudja kezelni a különböző vitákat. Évente négyszer van plenáris ülésünk, ezekkel hozzuk fel a döntéseket. Nagyon fontos szerepet játszunk, szakértők készítik elő számunkra a javaslatokat. Egy nagyon fontos kérdéssel hamarosan foglalkozunk, az éves munkatervel. A legtöbb szakítói munkacsoport most már lenne, ezen dolgozik. Tulajdonképpen milyen munkát adtak, feladatokat adtunk nek, aktak önök nekünk, hogy alapvetően, hogy harmonizáljuk a távközlést Európában. Ez nagyon érdekes kihívás, hiszen nagyon sok a különbség a tagállamok között tulajdonképpen minden más, mások az operátorok, a szolgáltatók eltérőek, a fogyasztói igények, máshogy működnek a piacok, nagyon alapvető kulturális különbségek is vannak. Tehát a harmonizáció azt jelenti, hogy mindegyik országban próbáljuk a legjobb dolgokat kiemelni, és ezeket megvalósítani. A nagy pénzügyi válság kapcsán láttuk, hogy nagyon sok beruházás történt legtöbb tagállamban a távközlési iparban. A fejlettebb, szofisztikáltabb termékek iránt megnőtt az igény, nagyobb sebességű kommunikációs eszközök iránt. Egy dolog nagyon fontos számunkra, mégpedig az, hogy adjunk támogatást a szabályozó hatóságoknak, és majd a TTIP tárgyalások során is erre a Parlament és a Bizottság is nagyon oda fog figyelni, nyilván a ipar érdekeire. Nagyon őszintén kell tárgyalnunk a TSO-król is a tárgyalások során. There is a lot of discussions about Elég sok vita folyik a harmonizációról, és arról, hogy ez hogyan tud működni az európai országokban. Hát tulajdonképpen nem, eh, nagyon nehéz mérni ezt. Eh, egyik lehetőség arra az úgynevezett eh, hetedik cikk eljárás. Ez azt jelenti, és most itt ugye képviselők előtt beszélek, önök általában nem a kormányokhoz fordulnak, hogy, hogyha valamilyen szabálytalanságra bukanak, hanem szükség van notifikációt küldeni, az Európai Bizottságot kell értesíteni, hogyha bár szabálytalanság vagy piaci erőfölényel való visszaélést tapasztal valaki. És ilyenkor a bereket bevonják a folyamatba, ez az úgynevezett hetes cikk eljárás. Mi vizsgáljuk meg, hogy az Európai Bizottságnak igaza van-e, amikor be akar avatkozni, és itt megint csak a szakértői munkacsoportok segítenek minket. A legtöbb notifikáció bizottsági értesítés tulajdonképpen a harmonizációkkal függ össze, és 2014 és 2014 között csak 10-15 százalék az egy 130 notifikációnak eredményezte a bizottság beavatkozását és csak a több száz esetben tulajdonképpen csak öt olyan eset voltak, mikor úgy gondoltuk, hogy a berek csak részben tudott egyetérteni a bizottsággal. Vannak, akik azt gondolják, hogy a harmonizáció nem működik Európában. Én másokra hagyom, hogy ezt megítéljék, én csak statisztikai adatokkal foglalkozom. Mi volt tehát a legfontosabb, mik voltak a legfontosabb kérdések 2014-ben, és mi történik jelenleg? Itt van természetesen az összekapcsolt kontinensre vonatkozó rendelet, javaslat, a semlegesség nemzetközi roaming ennek a tárgya, rendkívül fontos kérdés. A bizottság állt elő az eredeti javaslattal, ezt kell most felülvizsgálni hogyha amikor a hálózat semlegességről van szó, a berek egy fontos dolgot mindig kiemel. Mindig, ha valakit megoldásra kérünk, akkor el kell mondani, hogy mi is megtesszük, hogy rendkívül fontos a hálózat semlegesség az európai polgárok számára. Ezért úgy gondoljuk, hogy tényekre kell alapozni a döntéseket. Azaz megvan a feladatás annak biztosítására, hogy az emberek tényleg tudják használni az internetet bonyolult szabályozások nélkül. A nemzetközi roaming kapcsán Hálás vagyok, hogy itt lehetek a parlamentben, dolgozunk ezen továbbra is, és örömmel várjuk a vitákat, hiszen a roaming nagyon fontos az Európában élők számára. És még egy dolog, amit eh, általában olyan technikai és unalmas dolognak tartanak, ez a eh, bizottságnak a releváns piacokra vonatkozó ajánlásai, javaslatai. Pedig ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ez dönti el, hogy mi, hogyan fognak működni a jövőben a piacok. A szolgáltatók egyre inkább egyre nagyobb nyereséget, nyereséget tesznek szert az adatforgalmazásból, már ez jóval meghaladja a telefóniából származó nyerességeket. Ezért meg kell változtatnunk a definíciót arra vonatkozóan, hogy hogyan mi hogy tekintünk a piacokra. És az Európai Bizottság már a júniusi perek plenáris síülésén júniusban ezügyben meghozta a legfontosabb döntést döntéseket. Egyébként nagyon jó most itt a költségvetésről szól a vita után, vita után szót kapnom. Eh, hogyan is áll Európa a többi kontinenssel összehasonlítva? Az elmúlt évben nagyon sok vita folyt arról, hogy hogyan tudjuk mérni a sikert ezen a területen. Őszintén szólva, a eh, távközlés kapcsán a legsikeresebb országok történetesen európaiak. Eh, és hát persze vannak olyanok is, amik nem teljesítenek, nem olyan jók, de összességében Európa jó. Az elmúlt néhány évben tényleg ezt láttuk itt statisztikai dolgokat is elmondhatunk, ezért mutatom ezt az ábrát. Ugye Bereknek az a véleménye, hogy a végfogyasztónak választási lehetőséget kell kapnia. Azaz, ez azt jelenti, hogy van verseny. És a versenyről mindig agregált európai szinten beszélünk, de ez nem mindig jelenti azt, hogy az egyes fogyasztó is mondjuk választhat a, a mobil, vagy a széles sávú, vagy a vezetékes változatok között. Általánosságban azt mondhatnám, hogy ma az európaiak eh, magasabb sebességet kapnak alacsonyabb költségért, mint az Amerikában élők. Persze azért vannak gondok is, amivel foglalkoznunk kell, de együttműködünk, és azt hiszem az is nagyon fontos, hogy önökkel a parlamenttel is együttműködjünk annak érdekében, hogy a csodálatos eh, műszaki előrehaladást eh, még inkább az európai polgárok javára tudjuk fordítani. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást, nagyon érdekes volt. Szeretném megkérni koordinátorainkat, hogy három percben foglalják össze véleményüket. Karin Krisiányis az első képviselő, aki hozzászólhat. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes áttekintést hallhatunk az ön munkájáról. Nem is annyira megjegyzést szerettem volna fűzni az elhangzottakhoz, inkább kérdést szerettem volna intézni önhöz, ha megengedi. Beszélt az internet semlegességről, a nemzetközi roamingról, ezek mind olyan ügyek, amelyek foglalkoztatnak bennünket természetesen, ami az internet semlegességet életi képviselőként bennünket hogy úgy mondjam, bombáznak a különböző érdekekkel. Van, aki azt szeretné, hogy az egész internet nyitott legyen a fogyasztók számára teljes mértékben, másrésztről itt vannak az ipari szereplők, akik azt mondják, hogy hogyan tudjunk, tudunk nyereséget termelni a beruházásainkból, annak érdekében, hogy utána az infrastruktúrába visszaforgassuk azt. Önök hogy gondolkoznak erről? Hogyan lehet megteremteni a megfelelő egyensúlyt, amely segít megtartani az óhajtott nyitottságot, másrészt azonban figyelembe veszi az ipari szereplők érdekeit is, és továbbra is ösztönzi őket a beruházásokra. Köszönöm. Ön nagyon röviden szólt hozzá, nagyon köszönöm ezt önnek. Dáréka következik az Ascendi részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, én románul fogok beszélni. tisztelt elnök úrön hozzászólásában beszélt arról, hogy az európai tagállamok többsége verseng egymással, de verseng az Egyesült Államokkal is. De itt van a 4G piaca is. Egy tavalyi dokumentumában Nelly Kroos biztosasszony arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa a 4G-nek, a 4G-s piacnak mindössze a 6%-át birtokolja. Ez azt jelenti más szóval, hogy a versenyképességünknek mindössze 6%-át aknázzuk ki Európában ezen a területen. Az egyik ok, illetőleg az egyik legfontosabb indok, amivel magyarázzák Európa sikertelenségét ezen a téren, az, hogy az Egyesült Államok gyorsabban cselekedtek, másrésztről azt szokás indokként emlegetni, hogy a szabályozó hatóságok maguk olyan módon cselekedtek, hogy nem, az nem mozdította elő a fejlődést ebben az ágazatban. A 4G technológiát nem támogatták tehát, és semmiféle ösztönző nem jött létre ezen új technológia továbbfejlesztésére. Most azonban sokan már az 5G-s technológiáról beszélnek. Az én kérdésem az, hogyha eddig sikertelenek voltunk ezen a téren, mindenek előtt, ami a szabályozó hatóságok tevékenységét illeti, akkor hogyan fogunk tudni átállni az 5G-s technológiára? hogyan alkalmazzák majd végül nálunk a 4G-s technológiát széles kör, szélesebb körben, hogy legalább a jövőben javuljon a helyzet. Elnök. Parancsoljon. Tosanovszki úr a következő. Köszönöm szépen. Robácsi kollégát helyettesítem. beszéltünk a magassebességű internethez való hozzáférés fontosságáról. Egy nagyon részletes jelentésnek kellene elkészülnie, amelynek alapján megítélhetnénk, hogy Európa mennyire tud eredményeket felmutatni ezen a területen. Nagyon nagyok a különbségek, ugyanis vannak olyan európai országok, amelyek jobban teljesítenek, előre haladottabbak ezen a téren más tagállamokhoz viszonyítva, amelyek nek mindeddig nem sikerült biztosítaniuk az infrastruktúra ezen részéhez való hozzáférést. Nem a nagyvárosokban van itt a gond, hanem a vidéki területeken. Egy részletesen beszámolóra lenne tehát szükség. A választások előtt már elfogadtunk bizonyos dokumentumokat, azonban fontosnak tartom, hogy több részletre is fény derüljön, hogy segíthessünk a tagállamoknak abban, hogy a hozzáférés arányát javítsák. Versenyképességünk és növekedésünk ugyanis nagy mértékben függ a szélesávú internet hozzáféréstől. Köszönjük szépen! Frederick Federley következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadást is. Sok kérdés merült fel bennem, főként az ALDE frakció részéről. Hallhattuk, hogy sok millióan a különböző országokban érvényes szabályozások miatt eh, nem tudnak vállalkozásba fogni, illetve vállalkozásuk kudarcot van. Eh, Svédországban eh, rengeteg olyan vállalkozás van, amely nem fér hozzá az egész egységes piachoz. Láthatjuk azt is, hogy ahogy egyre haladunk előre a digitális korban, a demokrácia, a különböző vállalkozások, az egyetemre való beiratkozás mind-mind közelebb van az emberhez, hogyha van nagysebességű internet hozzáférése. Svédországban nagyon sok pénzt ruháztunk be abba, hogy a vidéki területeken is optikai szálon fusson az internet, hiszen hogyha az embernek nincs gyors internet hozzáférése, akkor nem tud ugyanúgy hozzáférni a különböző szolgáltatásokhoz. Svédország egyik vidéki területe például jövőre már 100%-os nagysebességű internet hozzáféréssel rendelkezik. Minden egyes háztartásban lesz ilyen internet hozzáférés. Ez egy sikertörténet, de tudjuk, hogy Svédország, Nagyország, még sok olyan terület van, ahol nehézségek vannak. Hogyha a parlament és a tanács és a bizottság közösen nem tud gondoskodni az egységes piac létrehozásáról a, ezen a téren, akkor eh, azt fogjuk látni, hogy a különböző tagállamokban, mind a városokban, mind a vidéki területeken eh, nem lesz eh, megfelelő a munkahelyteremtés, és sok vállalat kudarcot val majd elbukik, mert nem tud megfelelni a szabályozásoknak. Egy rövid kérdésem lenne a felszólalásom végén. Ön mit gondol arról, mi ennek a parlamentnek a legfőbb feladata, hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a különböző szolgáltatások hozzáférhetővé váljanak az egész területén az Európai Uniónak. Köszönjük szépen a GUE részéről. Ernst asszony következik. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen az előadást. Három kérdés merült fel bennem. Az első magára a gerekre vonatkozik, mégpedig a munkamódszerre szeretnék rákérdezni. Bennünket mindenek előtt az érdekelne, hogy mennyire átlátható ez az egész struktúra. Beszélt ön egy szakértői csoportról is többek között. Hogyan áll össze ez a szakértői csoport, milyen az összetétele? és milyen eh, ellenőrzési módszerek léteznek, illetőleg milyen az átláthatóság. Többet szeretnék hallani a munkamódszerről magáról tehát. Másodszorban ön beszélt erről, és nagyon fontosnak tartom én is ezt, a harmonizáció. A harmonizáció, mint célkitűzés, és az, az azzal összefüggő nehézségek ezekről szólt. Érdekelne, hogy a szabályozás, illetve az arról szóló viták során a személyes adatok védelme mennyiben játszik szerepet, hogyan kívánnak bánni a jövőben ezzel a kérdéskörrel, és harmadsorban a hálózati semlegesség is foglalkoztat engem, sokat beszéltünk itt a szakbizottságban és a parlament egészében is erről a témáról. A hálózati semlegesség nem egy adott dolog. Ön szerint mit kell tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk azt? Erre három dologra szerettem volna kitérni. Köszönjük! Turmes urat nem látom itt, ő a zöldek részéről szólalt volna fel, akkor az EFD következik. Dario Tamburano. A következő vitához kapcsolódva, amely már ugye a digitális agendáról szól, szeretnék majd erről a témáról is beszélni to, to representative of is the first question of West Az első kérdés, és az arra adott válasz következik. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy megbíznak bennem annyira, hogy az összes kérdésre megfelelő válaszadónak tartanak engem. Megpróbálok minél rövidebben válaszolni. Ami a semlegességet illeti, Nos hát azt kell meggondolni, hogy mit is gondolunk és mit is teszünk. Már 2012-ben volt egy hivatalos vélemény, amely kimondta, hogy mennyire fontos a nyílt internet. Mi ugyanis hiszünk abban, hogy az embereknek választási lehetőséget kell adni. Ami pedig a technikai oldalát illeti, hát itt ugye a gyorsaság a legfontosabb mind a két oldalról, tehát a befogadó, illetve a kimenő oldalról egyaránt fontos az, hogy jó sebességet tudjunk biztosítani, ugyanis csak így lehet optimálisan használni az internetet. Ezek után pedig felmerül az a kérdés is, hogy ha probléma van, akkor azt hogyan orvosoljuk. Fontos az átláthatóság ebből a szempontból, ugyanis jó, hogyha értjük azt, hogy ki vásárol és ki nem vásárol, és az embereknek fontos azért az átláthatóság. A következő gondolat a versenyhez vezet el. Ez is nagyon fontosnak tűnik, ugyanis azt láthattuk, hogy Európán belül jó verseny alakult ki. A Voice over IP esetében is láthattuk ezt, és a különböző versenytársak azt mondták, hogy nem mindenkinek megfelelő ez. A legfontosabb az azonban, hogy legyen választási lehetőség. Tehát az ügyfelek és az internet kapcsolódás szempontjából is ez a legfontosabb. Olyan jogalkotásra van szükség, amely figyelembe veszi a fogyasztók igényeit. Nem jó az, hogyha mondjuk csak fekete színben árulnak egy adott autót, ugye. Ezt ugye helyi szem, szinten is meg lehet valósítani, de mi nem gondoljuk azt, hogy az internet ne változna állandóan, tehát ezért fontos, hogy állandóan monitorozzuk, és odafigyeljünk a különböző bizniszmodellekre ebből a szempontból is. Ugyanis az infrastruktúra, illetve a szolgáltatás nagyon sokat változhat, és különböző modellek alakulhatnak ki. Én személy szerint úgy gondolom, hogy öt év múlva az internet biztosan meg fog változni, és ezért jó, fontos az, hogy jó jogalkotást valósítsunk meg. És a Berek is ezt mondta, a legfontosabb az, hogy olyan jogszabályokkal álljunk elő, amelyek a hatékonyságot tekintik legfontosabb szempontnak, hiszen nem tudhatjuk előre, hogy hogyan fog kinézni a jövő technológiája. Ami a spektrumot illeti, itt a kompetenciák kérdése merül fel. A 4G egy érdekes kérdés, például Svédországban 90 vagy majdnem 100 százalék a háztartásoknak 4G-s szolgáltatáshoz hozzáfér. Elképzelhető, hogy ez egy kicsit lassabb, mint az eredeti Egyesült Államok beli változat, de mégis azért ne felejtsük el, hogy a 3G az még most is megfelelőnek tűnik az Egyesült Államokban. Ami pedig a spektrumot illeti, nagyon sok tagállamnak döntést kell hoznia arról, hogy hogyan kívánja csökkenteni azt a szakadékot, amely digitális, a digitális szakadékot. Ez tehát fontos a berek véleménye szerint. Nagyon sok jelentést írunk, bürokraták vagyunk. Mondják meg, hogy milyen típusú jelentést szeretnének, és majd megnézem, hogy mivel tudunk előállni ugyanis vannak jelentéseink a különböző országokról. A biztonság is nagyon jó munkát végez egyébként az országok felmérése szempontjából. És aztán volt egy olyan kérdés is, hogy a parlament számára mi a legfontosabb. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, de igazából nem akarok más tollával ékeskedni, önök az emberek által megvált, megválasztott képviselők, tehát ezt önöknek kell eldöntenie. Nagyon fontos az, hogy folyamatos vitát folytassunk, a demokrácia, a növekedés, az oktatás, mindenféle szempontból fontos ez. Európa öm, vidéki területei tényleg nagy kihívást jelentenek, de a legfontosabb az, hogy folyamatosan, tehát a vitát tartsuk életben. Azután nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a berek felépítése. Megpróbálunk átláthatóan működni, és növeltük is egyébként az elmúlt évek során az átláthatóságot. Októberben lesz itt Brüsszelben egy az érintett feleket bevonó tárgyalás, Erről majd elküldhetem az információkat. Éppként több ilyen fórumunk is van. Van a szakértői csoport, amely a plenáris csoport számára előkészíti a döntéseket, és minden egyes alkalommal, amikor bármit nyilvánosságra hozunk, azt a lehető legátláthatóbb módon próbáljuk megtenni. A berek számára fontos kérdés a privát szférához való jog, aztán az adatvédelem és a telekommunikációnak az adatvédelmi vetületei. Ezzel kapcsolatban különböző álláspontok léteznek, és ami pedig azt a kérdést illeti, hogy hogyan is működik a mi szervezetünk, hát 2010 óta működünk, de azért ne felejtsük el, hogy mekkora pénzügyi válságot kellett megélnünk, amely nagyon rossz hatással volt Európa polgáraira. A lehető leg, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legjobban működjünk, de a különböző országokban persze más-más megközelítések is létezhetnek, ezek egyébként nem óriási különbségek, de azért nem vagyunk elégedettek, nem akarunk a babérjainkon ülni, tudjuk, hogy még sokkal többet lehetne tenni, és talán a legfontosabb az az, hogy szeretnénk, hogyha mindenki számára elérhető áron nagyon gyors internet hozzáférést lehetne biztosítani. Köszönöm szépen. For your explanations and... Köszönöm szépen a magyarázatokat, megjegyzéseket. Most következik az eszmecsere további része bárki, bármely parlamenti frakciótól hozzászólhat a Hökmárk úr. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadást. Három kérdés merült fel bennem, az első következő. Egyébként Karénz úr már szólt erről korábban, de ha már ön azt mondja, hogy adjunk ötleteket a jövőbeni jelentésekre vonatkozólag, úgy gondolom nagyon jó lenne, hogyha az internet semlegesség és az ahhoz kapcsolódó egyensúly kapcsán kapnánk egy áttekintést. Az internetnek nyíltnak kell lennie, de nyíltnak kell lennie a specializált szolgáltatások felé is. Ezen a téren még sokat teendünk, hogy egyfajta átláthatóság szülessen, egy világos helyzet alakuljon ki, ez a jogalkotás szempontjából is nagyon fontos. Másodszorban az EU és az USA közötti összehasonlításokra térnék ki. Engem ezek mindig egy kicsit elbizonytalanítanak, hiszen Mindenki úgy válogathatja meg a statisztikákat, hogy azokból az derüljön ki, hogy az adott fél jobban szerepel, mint a másik. Szerintem ez sokkal bonyolultabb ennél. Számomra az ilyen összehasonlításoknál érdekesebb az, hogy azonosítsuk azt, hogy melyek a gyenge pontjaink. Egy olyan versenyben találjuk magunkat, ahol mindenki folyamatos mozgásban van, Számunkra a leglényegesebb az, hogy meglegyen a megfelelő sebesség, minőség és mennyiség, és így tovább. Szerintem jó lenne, hogyha a Berek egy kiegyensúlyozott jelentést készítene arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk, és milyen versenytársaink vannak. A harmadik kérdésem magára a szervezetre, magára a berekre vonatkozik az elmúlt évek során milyen tapasztalatokra tettek szert, és önök szerint min kellene változtatni annak érdekében, hogy a berek teljes mértékben meg tudjon felelni európai szabályozói szerepének. Milyen változásokra lenne szükség, hogy önök jobban végre tudják hajtani azokat a változtatásokat, amelyek szükségesek az egységes európai piac kialakításához, véglegesítéséhez? Az én kérdésem is erre vonatkozik. Talán egy kicsit furcsa lehet az a kérdés, amit most majd fel fogok tenni. A, berek támogatta, a bereket mindig is támogattuk, úgy gondoljuk ugyanis, hogy kiegyensúlyozottság szempontjából fontos az, hogy az európai normatívát is felügyelik, és ezért az a kérdés merül fel bennem, hogy ön szerint mire lehetne még szüksége a bereknek ahhoz, hogy teljes mértékben ki tudja teljesíteni munkáját a bizottsággal, vagy a nemzeti hatóságokkal való kapcsolatában keresztül. Hiszen ön nem jogalkotással foglalkozik, tehát nem változtathatják meg nyilvánvalóan a saját magukra vonatkozó szabályokat, de azért azt el tudja mondani, hogy a gyakorlatban hogy mi az, ami működőképes, és mi az, ami nem annyira működőképes a tagállamokkal, illetve a bizottsággal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Esenyik Rogber úr. Uh, thank you very much. Uh, uh, for... Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy eljött hozzánk ma. Tudjuk, hogy a világban nagy egyenlőtlenségek, különbözőségek vannak. Az internet a világ része, tehát az internet ebből adódóan szintén egy olyan hely, ahol különbözőségek, egyenlőtlenségek alakultak ki, illetve uralkodnak, főként ami az internetben uralkodó anonimitást illeti. A hétköznapi polgárok barangolnak az interneten, e-maileket küldenek, vásárolnak az interneten, és állandó megfigyelésnek vannak kitéve, személyes adataikat pedig folyamatosan gyűjtik a különböző kormányok, magánkézben lévő vállalatok. Érdekelne, hogy a berek mit gondol arról, ha van egyáltalán véleménye, az anonimitás kérdéséről, és úgy gondolja-e a berek, hogy lépéseket kell tennünk, hogy megvédjük a polgárok személyes adatait és anonimitását Európában. Köszönöm. Köszönöm, Telicska úr. Köszönöm szépen. Elnök úrön beszélt a közeljövőben várható jogalkotásról az internet semlegesség és a roaming témakörben. Teljes mértékben tiszteletben tartom az, amit ön elmondott, de hát az önök testülete még mindig független szabályozók testülete, Tudjuk azt, hogy a bizottság, illetőleg a tanács milyen jogalkotást javasol ezen a téren, nem sokára sor kerül a háromoldalú egyeztetésekre is. Érdekelne, hogy önök milyen nehézségeket érzékelnek, illetőleg önök mit gondolnak arról, hogy a tanácsban milyen nehézségekbe ütközünk az új jogalkotás területén. Köszönöm. Köszönjük, Griffin asszony. Köszönöm. Beszélt a rendkívül gyors internet hozzáférésről, megfizethető áron. Szeretném tudni, hogy hogyan mérik a sikert, az előrelépést, nem csak mennyiségi, hanem minőségi tekintetben is, a téren, hogy mennyire tudnak az elszigetelt közösségek és a hátrányos helyzetűek hozzáférni az internethez. Köszönöm. Köszönjük. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a prezentációt is. Két kérdésem lenne. Az első, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy vissza kellene térni a netsemlegességgel kapcsolatos vitánkhoz, és egyensúlyra törekedni a különböző érintett felek, polgárok, felhasználók elvárásainak. Próbáljuk meg ezt technikai és üzleti szempontból egyaránt megvizsgálni. Mit gondol ön arról, hogy ez a lehetőség megvalósítható-e? Aztán egy másik kérdés. Ön azt mondta, hogy európai szinten kellene más kontinensekkel sokkal nagyobb mértékben felvenni a versenyt. Ezzel teljes mértékben egyetértek, de azt hiszem, hogy több bátorságra lenne szükség a jogalkotás terén. Hogyha konszolidációra van szükség, akkor az a kérdés is felmerül, hogy van-e szükség egy európai szintű szabályozó testületre. Köszönöm szépen! Nem látok több kérdést. Így sokkal könnyebb lesz az életem. hadd mondjam azt, hogy az ön és az én munkám között azért éles határvonal feszül, ugyanis a mi feladatunk a jogalkotás, a bürokraták pedig a lehető legjobban kell, hogy alkalmazzák a megalkotott jogszabályokat. Tehát, hogy önöknek az a feladata, hogy a politikai vitában ne szóljanak bele, mert ezért is állítottuk fel a bereket. Ami pedig azt a vitát illeti, hogy hogyan is néznek ki a statisztikák, azért akartam ezzel kapcsolatban felszólalni, mert fontos az összehasonlítás, ön erről beszélt is, de ugye azért különböző fajta összehasonlításról is beszélhetünk, és a különböző európai államok között is ez gyakran így valósul meg. Ami pedig a bereket illeti, én úgy gondolom, hogy amit most látunk, az az, hogy nagyon gyorsan változik a piac, és ezt figyelembe kell venni. Amikor a 4G-re áttérünk, ez nagyon fontos pont a ügyfelek életében. És bizonyos kérdések, például a privátszférához való joggal kapcsolatban nem feltétlenül a berek hatáskörébe tartoznak. Azt kell tehát megvizsgálni, hogy hogy lehet összeállítani jól ezt az egész csomagot. Aztán itt vannak ugye a szerzői jogvédelemhez kapcsolódó kérdések, és az, hogy hogyan is képzeljük el a piac képét néhány éven belül. 2012-ben kiadtunk egy félidő stratégiát, nagyon bürokratikusan hangzik. Néhány hónapon belül a Berektől azt várjuk, hogy megmondja, hogy mit vár a piaci változások területén a következő néhány évre vonatkozólag. Ugyanis azt kellene látnunk, hogy hogy tudjuk a legjobban szolgálni a polgárokat. Ami pedig a semlegességet illeti, szerintem itt az alapvető kérdés az pont az, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni a helyzet. Svédországban net semlegességgel foglalkozunk, és a befektetőket és a piac szereplőit is bevonjuk a vitába, de ugyanígy a fogyasztókat is, hogy lássuk, hogy milyen igények fogalmazhatóak meg. Fontos tehát az, hogy folytassuk a vitát. A legjobb kérdés az az volt, hogy hogyan is lehet a sikert kvantifikálni. Hát ez attól függ, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé. A mi célunk nagyon egyszerű volt, és ezt el is fogjuk érni. De itt sokkal bátrabb és jövőben mutatóbb célokra van szükség, és ezzel kapcsolatban vitát kell folytatnunk. De ugyanakkor nem gondolom azt, hogy rossz lenne, hogyha egy kicsit bátrabban fogalmaznánk a célok tekintetében, és majd meglátjuk, hogy mennyire leszünk sikeresek. És aztán lenne egy személyes megjegyzésem is a bizottsággal való kapcsolatra vonatkozólag. Nem mindig értünk egyet, azért sem, mert mi függetlenek vagyunk. És amikor megkérdezik tőlünk a véleményünket, akkor fontos az, hogy elmondjuk ezt őszintén. A függetlenség szerintünk rendkívül fontos, de ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt a döntést, amely a berek felállítását ö, alapozta meg. Ami a bizottságot illeti, vagy önöket, néha nem értünk egyet sem önökkel, sem a bizottsággal. Ami pedig engem illet, illetve a bereket, úgy gondolom, hogy a bizottság azért alapvetően nagyon jó munkakapcsolatunk alakult ki, mert különben nem is lehetne, nem is öm, lenne, lehetne elképzelhető az, hogy nem értünk egyet. A kérdés az inkább arról szól, hogy ö, hogyan lehet a legjobban előre mutatóan ö, fejlődni. De a bizottság nagyon jó partner ebből a szempontból, és a berek szintén az lenne még egy megjegyzésem az agregált öm, gondolatra. Ugye itt most ö, egy újfajta fizikai behatolási lehetőségről beszélünk ö, a háztartásokba. Éppen ezért fontos látni az, hogy ö, hogyan is néz ki a technológiai háttere mindennek a monopól helyzetekből kiléptünk, hiszen nagyon sokszor korábban a szolgáltatók, csak egy szolgáltató volt egy tagállamban. Ez most már nem így néz ki. Most más az üzleti modell. Azt hiszem, hogy az infrastruktúrával kapcsolatban sokkal nagyobb lett a verseny, de a szolgáltatók között is nagyobb versenyre van szükség ugyanis kialakultak olyan nagy cégek, amelyeknek hatalmas a piaci részesedése. Tehát megint csak bátorságra van szükség. Köszönöm szépen. Um, thank you very much, Mr. Chairman, for all your... Köszönöm szépen a magyarázatot, a válaszokat, azt, hogy itt volt velünk a parlamentben. A berekkel és személy szerint önnel nagyon jó az Európai Parlament együttműködése, és ugyanilyen jó együttműködést kívánok önöknek az európai szabályozó hatóságokkal kapcsolatban is. Hogyha ilyen kiváló az együttműködés, akkor minden sokkal könnyebb lesz. Köszönöm szépen. And uh, let us go now to the point number six. Következik a hatodik napi rendi pont, digitális agenda Európa számára. Robert Medellin az Európai Bizottság képviseletében tart nekünk egy előadást. A digitális agenda Európa számára megpróbálja a digitális technológiák javát nyújtani a vállalatok és a polgárok számára. A hét kiemelt kezdeményezés közül a 2020-as kezdeményezések közül az egyik a digitális agenda, amely így hozzájárul a fenntartható és inkluzív növekedéshez. A digitális agendát az Európai Bizottság kommunikációs hálózatokért felelős főigazgatósága kezeli, és Robert Medelin úr ennek a DG Connectnek a főigazgatója az Európai Bizottságnál. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömmel jöttem vissza az újra alakult szakbizottsághoz. Nem csak új képviselőket is látok itt, hanem régi arcokat is, és gratulálok önnek az elnöki poszthoz. A Digi Connect-nél Luxemburgban és Brüsszelben ezer százan dolgoznak, és az önök szakbizottsága számunkra az egyik legfontosabb, a kutatás, az innováció, a tevékenységünk kulcs területe. Úgy érezzük, hogyha az innovációt Európa fogja irányítani az EU költségvetés, az EU stratégia segítségével, és hogyha az EU piaci szabályozása készen áll az innovációra, akkor valóban lesz növekedés, új munkahelyek, ez, ez itt Európában fog megtörténni, és a költségvetésben az általános kutatási és innovációs kiadásokból elég nagy hányad jut eh, erre a eh, területre. Zökkenőmentes átállást szeretnénk. Ugye mi is köztisztviselők vagyunk, és reméljük, hogy a, ugye a Barozó 2-től a Juncker 1-re az átállás november 1-től zökkenőmentes lesz. Katrin Devon emlékeztetett minket ma délelőtt a Berlemontban arra, hogy a hónap végén lesz egy Digital Action nap, digitális akciónap, azután az ENISA 10 eh, éves évfordulóját ünnepeljük, október 1-én, és egy egész hetet szentelünk majd 14. Eh, és 17. Eh, között a kód titkolás, a titkosítás kérdésének. Ezekben a tevékenységben én és munkatársaim is szeretnénk részt venni. A titkárságon hagytam egy néhány oldalas anyagot, ezen linkeket találnak meg, amelyekben, amelyekre rákattintva tanulmányozhatják az előbb említett eseményeket, programokat. Először foglalkoznék a szélesávú infrastruktúrával és a e, szabályozó környezettel. Itt e, a kollégám nagyobb szakértelemmel rendelkezik, és ezen a héten is tartott már erről egy előadást. Kezdjük az infrastruktúrával. A jelenlegi bizottság megpróbálta Európát ellátni az összes olyan infrastruktúrával, ami a fejlődéshez szükséges, hogy az állam és a magánszféra tudjon fejlődni. Ehhez széles sávú internetre szükség van nem csak a gazdag nagyvárosokban, hanem mindenütt vidéken is. És a strukturális alapokkal kapcsolatos tervek elkészültek nyáron, itt finanszírozási fehér foltokat igyekszünk kitölteni, és a nagysebességű széles sáv programok elindítását támogatta a tanács és a parlament is, hiszen sok még a lefedetlen terület. Következő években erre sokat kell költeni. Egy a strukturális alapok tervei között ötből csak egy költenének erre, tehát még 80% mindig hiányzik a szélesávú internet kiépítéséhez. És van egy nagyon fontos dolog, amiről ne feledkezzünk meg. Itt nem csak állami pénzekre van szükség, lehet, hogy kellenek majd projekt kötvények az ilyen fel együtt, lehet, hogy magánberuházások esetében crowdfundingra is szükség lesz, de alapvetően a stratégiai probléma az, hogy nem elég beruházás áramlik az infrastruktúrába, kevesebb, mint amire szükség lenne a széles sávú internetfejlesztésbe a az belső piaci rendelet ilyen irányú átalakítására is figyelni kell. Másodszorban a szélesávú internet mellett ugye reméljük, hogy nem csak cicákat vesznek fel majd videókon, hanem lesz pénz a családoknak, a vállalatoknak arra is, hogy hatékonyabban, egészségesebben éljenek. A digitális belső piacot gyorsabban ki kell építenünk a széles értelemben vett digitális belső piacot. Ez a digitális agenda fő üzenete, megválasztott a bizottság elnök Juncker is ezt mondja. Még nem minden digitális és nem minden határon átnyúló. A piacok egy része például a e, postai áraktól függ, a nővérem Skócia északi részén más árat fizet, mint a Dél-Angliában élő fivérem. Itt e, jobb jogi kereteket kell kialakítani a fogyasztó fogyasztók számára javítani kell a digitális belső piacot, az online kereskedelmet, de akár a szoká, szokványos hagyományos vásárlásokat is. Ezért mindig a digitális szemüvegen keresztül kell megalkotni az új jogszabályokat. Az elmúlt néhány évben történt ugyan előrelépés, de sokkal többre lenne szükség. A harmadik dolog, amivel foglalkozni kívánok, a kutatás. Ez valamennyiünknek a szívügye. A Horizont 2020 véleményem szerint sokkal radikálisabban újszerű, mint ahogyan ezt eh, a többség eddig elfogadta. Ez több, mint a eh, Blue Sky Research. Itt valóban forradalom zajlik a kutatási innováció területén, meg könnyítjük a finanszírozást eh, a KKV-k számára is. Önök is lefolytattak már egy vitát arról, hogy a költségvetésben sok a e, csökkentés, e, nem lesz pénz programokra, és e, azt láttuk, tapasztaltuk a nyáron, hogy e, a 2014-es évben is sok a pénzügyi probléma komoly, súlyos problémával szembesülünk. Lehetnek itt szép, lehet itt szép történeteket kitalálni a kutatásról, de aztán az a lényeg, hogy a kollégáim időben ki tudják fizetni a számlákat, másképpen nem tudjuk motiválni a kutatókat. A digitális kutatás és innovációs programunk remek és valóban kiváló. Hozzájárulhatunk az innováció segítségével történő újraiparosításhoz a digitális területen, akár a szoftver, akár a cloud felhő alapú számítás technika, vagy a félvezetők területén is. Itt nagyon sok minden történt nyáron is, a kiberbiztonsággal is foglalkoznunk kell, és ezen a területen is még sokkal jobban is dolgozhatnánk. Rövid előadást szándékoztam tartani, itt be is talán fejezném. Itt inkább csak a fő gondolatokat vázoltam fel, és inkább részletesebben arra térnék ki, ami érdekli a képviselő hölgyeket és urakat. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, főigazgató úr. Most Először meghallgatjuk a koordinátorokat. Christian Nyiszkarin úr a néppárt képviseletében először. Köszönöm az előadást, nagyon örülünk annak is valamennyien, azt hiszem, hogy rövid volt. A digitális belső piacra vonatkozóan. 47%-kal már majdnem a célhoz értünk. A határon átnyúló elektronikus kereskedelemnél csak a cél eh, szám felét értük el, a KKV-k támogatásánál pedig nagyon elmaradtunk a célul kitőzött számtól. Mi eh, akadályozza a célkitűzések megvalósítását, és hogyan kívánja kezelni ezt a problémát? Még hallgassunk meg néhány kérdést és megjegyzést. Danika kollega a szocialisták és demokraták képviseletében következik. Főigazgató úr, én is szeretnék feltenni egy kérdést a 4G-vel kapcsolatban. A, megkérdeztem az előbb azt, hogy hogyan tudjuk eljuttatni a szélesebb internetet vidéken is mindenütt. A Berek vezetőjétől is ezt kérdeztem, és valahogy azt mondta, hogy nem igazán európai a hatáskör ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság nem felelős ezért, és az Európai Parlament sem felelős ezért. Nem tudom, a tanácsnak tegyen fel ezt a kérdést. Ki a felelősség ezzel kapcsolatban? de most igazából a digitális agendával kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. sávú internet nélkül nem beszélhetünk egyik Európában sem digitális agendáról. Ezért a kérdésem a következő. Sok eszköz, pénzeszköz, ami segíthetne a fejlesztésben, a vidékfejlesztési főigazgatóság szervezésében, kezelésében van. A kérdésem az, hogy mennyit szánnak erre a célra, mennyit pénzt különítettek el erre a célra, és ez tulajdonképpen az európai kultúra egy része valóban érdemes lenne többet beruházni ezen a területen. A 4G-vel kapcsolatban pedig azt kérdezném, hogy a 4G-t e, mennyiben tekinti ön a digitális agenda fundamentumának? Néhányan azt mondják, hogy ha már 4G-s egy mobiltelefon, az már nem is mobiltelefon többé. Ezt a kérdés, ezt kérdés formájában szeretném feltenni önnek, hiszen ez a definícióval függ össze. Tényleg felmerült bennem, hogy ez, ez tényleg probléma-e? És végezetül még egy kérdés. Az önvéleménye szerint a vidékfejlesztési főigazgatóságon lehetne tenni valamit annak érdekében, hogy más döntések szülessenek ott, és így mi a céljainkat jobban meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen, kedves kollega! On behalf of ECR, mi? Az ECR részéről Tosanovszki kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen az előadást, amelyet az imént meghallgathattunk. A nyári szünetet követően ez az első eszmecserénk a digitális agenda témakörében. Mi is megszavaztuk a digitális agendát, a digitális menetrendet a nyár elején, illetőleg a tavasz végén. Azt hiszem, ezért nem lenne reális elvárás már most eredményeket látni. Mind a Horizont 2020, mind az Európai Összekapcsolódási Eszközt érinti a digitális menetrend, és bár a források némileg csökkentek, azért bizonyos eszközöket hozzárendeltünk ehhez a kérdéskörhöz is. Ön szerint mikor ér véget ez a vita? Mikor születnek meg az első eredmények, amelyek megmutatják majd, hogy az eddigi lépések az internet semlegesség területén megfelelnek az elvárásainknak. És mi a helyzet a magas sebességű internet kapcsolattal? Fontos, hogy azt minél jobban ki tudjuk aknázni, minél többen hozzáférjenek. Ön tehát mit gondol, mikor lesznek meg az eredmények, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mértékadó vitát folytassunk arról, hogy az eddigi lépések elegendőek voltak-e, vagy sem. Egy bizonyos ponton át kell majd tekintenünk azt, hogy az eddigi forráshozzárendelés megfelelő volt-e, illetőleg, hogy szükség lesz el bizonyos átcsoportosításokra. Ön mi gondol? Mikor tudunk egy méreható vitát folytatni? az eddigi hatásokról. Köszönöm szépen. Federley úr, vagy Ánsip úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt igazgató úr, főigazgató úr. Először is köszönöm Krósz alelnök asszonynak és önnek ezt a kiváló munkát, amelyet elvégeztek a digitális menetrend népszerűsítése előmozdítása területén. Úgy gondolom azonban erőfeszítéseik ellenére további lépésekre van szükség a digitális egységes piac, a megfelelő infrastruktúra kiépítésében és a biztonságos elektronikus identitás képítésében. Kicsit megdöbbentőnek tartom, hogy bár elektronikus úton tudjuk megvásárolni például a repjegyeinket, mégiscsak ki kell azokat nyomtatnunk, és hogyha például a számlát beszeretnénk nyújtani elszámoltatásra az Európai Parlament adminisztrációjának, akkor saját kézjegyünkkel is el kell látnunk ezeket a dokumentumokat. Miért nem használhatunk digitális dokumentumokat és digitális aláírásokat itt az Európai Parlament falain belül? Kis kérdés ez nyilvánvalóan, de mégis megmutatja azt, hogy mennyire fontos, hogy változtassunk az eddigieken. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Szirik Jotis úr illetőleg Ernst asszony a Goer részéről. Nem koordinátorként szólalok fel, de e kérdéskörben szerettem volna elmondani a véleményemet. Két dolog foglalkoztat. Az, amit ön általánosságban elmondott, világossá teszi, hogy vélhetően az elkövetkezendő évek egyik legnagyobb gazdaság és demokratikus kihívásával szembesülünk, a digitális menetrend végrehajtásával. Ez világosá vált abból, amit elmondott. És persze, pénzügyi kérdésekkel is összefügg mindez. Hazámban, amely gazdaságilag viszonylag jól áll, még mindig nagyon nagy hiányosságok mutatkoznak a szélesávú hozzáférésben, és ennek kiépítése létfontosságú természetesen. Ön beszélt a finanszírozás problémáiról, ezekről mi is tudunk, ezek valóban léteznek, a források korlátozottak, és ezeknek a korlátoknak kihatásuk is van az elkövetkezendő évekre vetítve. Ön szerint az elkövetkezendő években a források korlátozott rendelkezésre állása miatt milyen problémákkal kell szembesülni, és másodszorban, elolvasva az ön négy oldalas dokumentumát, azt láttam, hogy a kibertámadások miatt évről évre hatalmas költségek keletkeznek, bizonyos kibertámadások a kiberbűnözés miatt évente több milliárd eurótól esünk el. Kérdésem tehát az internetbiztonsághoz kapcsolódik, hogyan tudunk jobban védekezni a kiberbűnözéssel szemben? Örülnék, ha szólna erről is néhány szót. Köszönöm. Az FD illetőleg a zöldek részéről, ha jól látom, nincs itt senki, illetve senki nem szeretne felszólalni. Daria Temborán az FT részéről. Mennyi idő van koordinátorként? Mennyit beszélhetek? Kettő vagy három percet? Grazie. Anche se le 12%-kal növekedik a lefedettség Európában, de mégis Olaszországban például nagyon sok helyszínen még elérhet, nem elérhető a szélesávú internet hozzáférés. Tehát egyfajta asszimetriáról beszélhetünk, és sokszor a letöltési sebesség tízszer lassabb, mint a feltöltési sebesség fontos lenne a digitális demokrácia kialakítása szempontjából ezeknek a problémáknak az orvosolása. Egyfajta alulról építkező megközelítésre lenne szükség, szociális innovációra, nem csak technológiai értelemben. A, az internet hozzáférésre és a peer-to-peer, -peer, illetve a cloud rendszerek kialakítására non-profit szövetkezetek kialakításán keresztül, amelyek a mm, internet szolgáltatók oligó, oligarcháit kizárják ebből a folyamatból. Rómában 20-30 megabit per másodperc az hozzáférési sebességem. Ezt egyébként egyetlen egy másik szolgáltató sem tudja megvalósítani. Ezzel a rendszerrel egyébként Ponca szigetén, egy apró szigeten sikerült megvalósítani az internet hozzáférést. Tehát itt egy alacsony áru és hatékony megközelítésre van szükség, amely igen hatékony lenne az internet elterjesztésében a nem központi területen lévő városokban is. Köszönöm szépen, és akkor most az első kör kérdéseire a válaszok következnek. Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy a felvetések sorrendjében fogom megválaszolni a kérdéseket. Tamburán úrnak a következőt mondanám ugye itt a digitális szakadék csökkentése fontos feladat. Ez egy olyan terület, amelyben európai szinten biztos, hogy e, nem vagyunk olyan túlságosan erősek, de legalább ennek tudatában vagyunk. Ezt onnan is tudom, hogy egészen mások a felvetett kérdésekre való a megoldások a különböző tagállamokban. Nagyon sokat dolgoznak ezen egyébként a tagállamok is. Az elmúlt mandátum során mindent megpróbáltunk megtenni annak érdekében, hogy ezeket a digitális nagy cégeket bevonjuk a folyamatba, és ezt a fajta alulról táplálkozó megközelítést próbáljuk meg elterjeszteni. De ezzel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy a strukturális alapokon keresztül is lehet támogatni ezeket a projekteket, de nem tudunk mindent megtenni jogalkotási eszközökkel a bottom-up megközelítés elterjesztésére. Az önök segítségével sikerült elérni a Civils rendeleten keresztül, hogy sokkal átláthatóbbá vált a rendszer, mint a múltban. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos stratégiai kérdés egyébként a digitális szakadék, hiszen mindenki számára helyi szinten is biztosítani kell ezt, és ebbe befektetésekre van szükség. Nikör úr egy kérdést vetett fel, a strukturális alapokból érkező összegek miért nem csatornázhatók be jobban erre a területre. Nos hát, Ugye most csak a válságból való kilábalás elején tartunk még. Megpróbálunk először a vidékfejlesztési pénzekből is átcsatornázni bizonyos összegeket erre a területre. De sajnos a helyi önkormányzatok nem mindig ismerték, hogy hogyan használhatják fel ilyen célokra ezeket az összegeket. Az ICT koncentrációs célként jelenik meg a strukturális alapokon belül. Itt kb. 4-5 százalék volt korábban a pénzügyi, a korábbi pénzügyi időszakban a ráfordítások aránya a mostani 7-8 százalékhoz képest, vagy akár 9 százalékhoz képest. Tehát itt azt hiszem, hogy hidakat kell építeni, ez sokkal eh, hatékonyabb. Most már a kollégák is eh, ismerik a helyzetet, de ez nem is belső probléma, inkább gondolkodásbeli kérdés, és a következő kezdeményezésünk az pont arra fog vonatkozni, hogy eh, nem csak itt a parlamentben, hanem a régiók bizottságában, az ECOSZOKon belül megdolgozzuk a helyi önkormányzatokat, hogy rájöjjenek arra, hogy európai pénzekből is ilyen célokra projekteket valósíthatnak meg. Juncker úr víziója is hasonló az infrastruktúrális beruházások területén, és egyébként számunkra is ez nagyon fontos, hiszen ez az egész terület, a digitális szakadék rendkívül fontos, és oda kellene figyelnünk arra, hogy helyi szinten is az alulról építkezést meg tudjuk valósítani, és a strukturális alapokból átcsatornázunk ide összegeket. Ami a biztonságot illeti, ezt Tanolinovski és Ernst urak vetették fel. Holnap majd az Enészából érkező öm, úr többet tud majd erről mondani. Megpróbáljuk velük is az együttműködést javítani a kiberbiztonság területére. Én úgy gondolom, hogy az innováció és a kutatáson keresztül többet tehetünk a kiberbiztonsági üzleti platform megvalósítása érdekében itt Európában hasonlóképpen Európához és Ázsiához. Az Európai Tanács, az Európai Bizottság, tehát az európai intézmények alapvetően rendelkeznek már egy biztonsági válaszcsapattal, de nagyobb koordinációra van szükség a nemzeti hatóságok is támogattak bennünket ebben a kezdeményezésben, és elképzelhető, hogy egyre többet olvashatunk nem csak a fenyegetettségekről, hanem arról is, hogy egyfajta kooperatív megoldásra van szükség, vagy válaszra a nemzeti ügynökségek, vagy hatóságok és az üzleti világ együttműködésében. Az NIS koordinációja hasonlóképpen működik, tehát ezt ambiciózusan és új tekintettel kellene megvizsgálni. Nagyon örülök annak is, hogy az EIDAS-ról úgy beszélhetünk, mint egy már létező jogszabályról. Most a parlament és a tanács közösen a megvalósításán dolgozik. Nagyon sok részletet kell megoldani. Én szerintem, akik itt a parlamentben ezt a kérdést felvetik, hát igazuk van, mert nekem is mindent ki kell nyomtatnom, vagy sok mindent, és alá kell írnom az Európai Bizottságnál is. Hogyan lehetne még javítani a helyzetet? Hát Nelly Cruz, a főnököm megköszönhetünk mindent. A Juncker programban van egy rész, amely a digitális világra vonatkozik. Egyfajta erős, függőleges megközelítésre van szükség. A következő öt évben meg kell mindenhol valósítani a digitálisra való áttérést minden területen fontos ez, a különböző intézményekben is. Karin kérdé, úr kérdése a digitális egységes piacsal kapcsolatban, hogy vajon az emberek passzívan miért nincsenek online. Akkor, amikor közvéleménykutatást végezünk, akkor azok az emberek, akik nem akarnak az interneten keresztül város, vásárolni, a fizetések biztonsága, illetve a kiberbiztonság miatt aggódnak. És félnek attól is, hogy hogyan tudják visszaküldeni az esetlegesen nem kért termékeket. A kis és középvállalkozásoknak ahhoz, hogy el tudjanak adni, az interneten keresztül, ehhez támogatásra van szükségük, mert ezeknek a KKV-knak egyébként nem biztos, hogy a digitális generációhoz tartozó, tartoznak a vezetői. Itt a, egy kísérleti tervre van szükség, most ö, éppen Spanyolországban, bizonyos régiókban végezzük ezt. 500 és 5000 eurós összegek közötti összegről van szó, tehát nem 5 milliárdról van szó, de egyfajta helyi segítséget kellene biztosítanunk a KKV-knak, és egyébként ezt mondják azok a kollégák is, akik a DG Enterprise-nál dolgoznak, hogy erre van szükség. Remélem fel tudtam válaszolni tudtam a felvetett kérdésekre. Köszönöm. A kérdések második sora következik, Krisztián Éler az első a listán. Köszönöm elnök úr, és hogy egy kicsit fel is viduljunk a nyári szünet után. Szeretném elmondani ezt asszonynak, aki a kiber bűnözés miatt nagyon aggódik. Neki mondom tehát, őt emlékeztetem, hogy az ön frakciója harcolt mindenek előtt azon források biztosítása ellen, amelyekkel küzdünk a bűncselekmények ellen ezen a téren. Hogyha nem szavaztuk volna meg a megfelelő összeget a bizottságnak, hogy tegyenek valamit ezen a téren, akkor mindez nem jöhetett volna létre. Tehát örülök annak, hogy a nyári időszakban sikerült elgondolkodnia egy kicsit láthatóan ezen a kérdésen. Most egy másik kérdésre térek rá. Az infrastruktúra, a bizottság lehetőségei, valamint a tagállamok autonómiája került szóba. Az európai összekapcsolódási eszköz és a digitális menetrend korlátozott forrásait mennyiben tudjuk felhasználni? Ez a kérdés. Hogyha Németországban 50 megabájtnyi szintet szeretnénk elérni, tehát Dél-Korea jelenlegi szintjét, akkor 80 milliárd euróra van szükség ehhez. Mind az állami forrásokat, mind az európai forrásokat tekintve a valóság az, hogy ezek a befektetések csak a magángazdaságból várhatóak. Az önök és a tagállamok közötti tárgyalások hol tartanak jelen pillanatban, és az európai összekapcsolódási eszközből származó pénzeket hogyan lehet megfelelően hasznosítani, hiszen ha szétszórjuk őket a tagállamokra, akkor a magánberuházásokhoz hasonlítva semmi, azok mértékehez hasonlítva semmi hatásuk nem lesz majd. Riké úr. Merci, euh, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Főigazgató úr, egy konkrét kérdésem van. Többen is hangsúlyozták, hogy a befektetések az infrastruktúrával kapcsolatban mennyire fontosak. Új pénzügyi eszközöket is megvalósítottunk ezzel kapcsolatban, amelyeket egyébként az Európai Beruházási Bank is támogat a Connecting Europe Facilities-re gondolok többek között. Ezen a kereten belül ugye egyelőre egy 250 milliós 2013 és 2000 illetve 2014-re és 2015-re vonatkozólag ennyi a keretösszeg a kísérleti tervekre. Nos, meg tudja mondani azt, hogy vannak-e olyan digitális infrastruktúrális projektek, amelyek a projektbondokkal összefüggésben Mm, most éppen már kidolgozás alatt vannak, és szubszidiáris alapon működnek. A tanács és a bizottság a nagy pénzügyi eszközök hozzájárulását mennyire támogatja ebben a tekintetben. Köszönöm, Tolja asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, igazgató úr, hogy elmondta a véleményét, és köszönjük szépen a nyitottságát a más kérdésekre vonatkozólag is. Egy nagyon konkrét kérdésem van. Arra vonatkozik, hogy lehetséges-e annak az igen kevés lehetőségnek a felhasználása, amelyek európai szinten rendelkezésre állnak, még akkor is, hogyha ezek kevés, tehát túl kevésnek bizonyulnak, hogyan tudjuk támogatni a tagállamokat, illetve a helyi hatóságokat arra, hogy jól használják fel ezeket az európai forrásokat. Ön azt mondta, hogy a befektetések terén és az új szolgáltatások terén, digitális szolgáltatásokra gondolok, akár a digitális munkahelyekre is gondolhatnék. És itt van még ugye a strukturális alapok lehetősége is. A parlament egyébként kérte ezt a prioritást, azon első tervezetek, tervezetekben, amelyek hozzánk érkezhet a, a bizottságtól, még nem szerepelt ez a lehetőség. Mert úgy gondoltuk, hogy ez fontos és jó lehetőség. A 4-5-ről 6-ra tértünk át, akár 9-re is, de azért itt a ható, hatékonyság a legfontosabb, és az, hogy azok a projektek, amelyek a különböző régiók főigazgatóságában vagy máshol megvalósulnak, hogyan állnak összefüggésben az önök meglátásaival. Tehát önök azt mondták, hogy ha vannak jó projektek, akkor a strukturális alapokat is fel lehet -e ezekhez használni. A Digi Régió, a Digi Connect hogyan működik együtt ezen a területen, hogy hogyan tudják segíteni a helyi hatóságokat jól elkölteni ezeket a pénzeket, ami a múltban sajnos nem így volt. Azt szeretném látni, hogy hogyan néz ki a valóságban mindez, és mit tehetünk mi európai parlamentként annak érdekében, hogy a különböző kompetenciák a jövőben a hatékonyságot segítsék, mert ez sajnos most még nincs így. Köszönöm szépen, Tojászony. Helker úr. Köszönöm szépen, egész életémet, életemet ebben az iparágban éltem le. És erre a dokumentumra reflektálnék, amelyet körbe küldött nekünk. Feltette a kérdést, hogy hogyan is állunk. Azon tűnődöm, hogy miért olyan miért figyelnek oda olyan nagyon arra, hogy hányan vásárolnak online, hány KKV bocsájtja áruba portékáját online? Valóban ez a fontos kérdés? Nem kellene inkább az oktatással, az egészségügyjel foglalkozni, és más egyéb kérdésekkel? És másodszorban pedig jó, hogy az ember mindig jó példával jár elől. Felmerült az a példa, hogy a parlamenten belül hogyan tudjuk a kiadásainkat visszaigényelni. A kérdés persze az, hogy maguk a kormányok, a kormány tisztviselők is jó példával járnak elől a digitális technológiák használatában, és harmadsorban önök bizonyos célkitűzésekhez mérik a teljesítményüket, Persze mindig jó, az embernek van célja, de kérdés, hogy ezek a célkitűzések megfelelőek-e, és bizonyos területeken nyilvánvalóan nem teljesítünk túl jól. Például ami a polgárok által visszaküldött, kitöltött nyomtatványokat illeti. Kérdés, hogy milyen alapon hasonlítjuk össze magunkat a világ más részeivel, legyen szó Dél-Kelet-Ázsiáról, Indiáról, Kínáról, az Egyesült Államokról vagy más területekről. Köszönjük, François Grosztett. Elnök úr, először is gratulálni szeretnék a főigazgató úrnak ahhoz a nagyszerű munkához, amelyet a digitális kérdésekben elvégeztek. A kérdésem, vagy inkább megjegyzésem, Tolja asszonyhoz kapcsolódik. Azzal kapcsolatban, hogy a strukturális alapokat hogyan lehetne felhasználni megfelelőképpen arra, hogy a tagállamok és a helyi önkormányzatok befektessenek a digitális szakadék elleni harcba, ugyanis ez azt hiszem a legnagyobb prioritás számunkra. Jó lenne, hogyha egy konkrét arányszámot állapítanánk meg, hogy milyen arányban kell felhasználni a forrásokat a digitális szakadék elleni harcra. Aztán a kiberbiztonság kérdése, amely a magánéletre is vonatkozik. Vannak olyan KKV-k, amelyek dolgoznak ezen a kérdésen, de most kérdések merülnek fel bennük is, mely szerint a problémák inkább az idősebb korosztályokra vonatkoznak, mert úgy tűnik, hogy a fiatalok, hát nem érdekli ez a probléma. A fiatalok jelen szeretnének lenni az interneten, akármi is történjék ott. Számukra nem a biztonság a probléma, hanem az, hogy legyenek jelen, és beszéljenek róluk az interneten, és a biztonság számukra nem jelent problémát. A KKV-k elkezdtek dolgozni azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne erősíteni a biztonságot a privátszférával való, privátszférában, de nem tudom, hogy nem vagyunk-e már amúgy is elkésve, és tényleg dolgozni kell-e még ezen a kérdésen, ugyanis néhány ezzel foglalkozó KKV egy kicsit elvesztette az érdeklődését. Ugyanis itt egy generációs problémával van dolgunk, és nem tudom, hogy ezzel egyáltalán foglalkoztak-e. Köszönöm. Zorinho úr. Sr. Sr. Elnök úr, tisztelt főigazgató úr! A digitális menetrend, a digitális agenda jól meg van pakolva műszaki dolgokkal, technológiával, de én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ez mindenek előtt egy hatalmas esély az Európai Unió számára, hogy a gazdasági, szociális programokat a foglalkoztatottság növekedésének a céljaira is fel tudja használni, és ezzel is segítsük leküzdeni a társadalmi egyenlőtlenségeket. Hogyha csak technológiai megközelítést alkalmazunk, akkor kétszeresen is kirekesztést alkalmazunk. Egyrészt kirekesztjük azokat, akik akik nem rendelkeznek szükséges kvalifikációval, és a digitális agendából csak a magasan képzettek fognak profitálni. Főigazgató úr, politikai szinten kap-e támogatást a program továbbviteléhez az európai szervek, intézmények talán nem foglalkoznak kielégítő mértékben ezzel a kérdéssel, és tulajdonképpen a digitális agenda nem is tartozik a mi szakbizottság hatáskörébe, energia, ipar, kutatás, mi ezzel foglalkozunk. Tudom, hogy ez fontos kérdés, de nem kellene talán átszervezni az EU-s intézményeket is, hogy megfelelő kompetenciával rendelkezzünk a digitális agendával kapcsolatban. Daniska úr új képviselő vagyok, elnök úr. El kell, hogy mondjam, hogy Gansepa úrat nagy élvezettel hallgattam és több másik kollégát is. Egyetértek a bizottsággal. A bizottság sokkal jobb munkát is végezhetne a digitális agendával kapcsolatban. Robert, van egy kérdésem is. A Szankó főigazgatója is volt korábban, és kaptam akkoriban egy információs anyagot, amiben az szerepel, hogy a digitális menetrend megvalósítása elősegíti, elősegít majd több más területet is, például az elektronikus egészségügyben is előbbre léphetünk ambiciózusnak és frissnek kellene lennünk az i egészségügy, az elektronikus egészségügyel kapcsolatban, ezt is olvastam ebben. Mit kellene tenni? Mit tehetünk az EU-ban? Az EU intézmények milyen hatáskörökkel rendelkeznek? Mit tehetnének annak érdekében, hogy tényleg fejlődjön az e-health Európában, mert le vagyunk maradva. Itt nem csak a célkitűzéseinkhez képest. Jelentős mértékben kellene növelni az egészségre fordított kiadásokat, és ezzel az életünk könnyebbé válna. Köszönöm, Bowl úr. jelen van, vagy nincs jelen már, akkor Dári asszony következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az igazgatónak is az előadást felvállalom azt, hogy valamit megismétlek, de rendkívül fontos dolognak tartom azt, amit elmondok. Idézek ebből az anyagból, amit öntől kaptunk. Itt ön kihangsúlyozza, hogy IKT képességeket igénylő munkahelyek száma 2020-ig 600%-kal eh, fog nőni. Eh, itt van a kereslet, de ki tudjuk ezt elégíteni? Lesz megfelelő kínálat? Jelenleg nagyon nagy a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében. Ezért azt kérdezem öntől, hogyan eh, tudunk foglalkozni E, azokkal a területekkel, ahol nincs elég IKT tudással rendelkező munkavállaló. Aztán itt van az elektronikus kereskedelem, ez nagy divat szó, ez az e-commerce már elég régóta. De hogyha konkrétan azt nézzük, hogy mi történik, akkor látjuk, hogy a vállalatok sok nehézségbe üszköznek, hogyha más EU tagállamba akarnak eladni valamit, és ugyanígy, aki vásárolni akar árut vagy szolgáltatást az összes EU tagállamban, annak sincs könnyű dolga. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az EU polgárai online minden más EU államba tudják kínálni a termékeiket és szolgáltatásokat, és minden EU állambeli lakó lakos ugyanígy meg tud vásárolni bárhonnan árukat és szolgáltatásokat az EU-ból. Köszönöm, Spiraki asszony. Köszönöm, én is nagyon új vagyok még ide. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm önnek is az előadást, főigazgató úr. Egy rövid politikai megjegyzést szeretnék tenni. Szükségünk van a digitális eh, egységes belső piacra. A, amikor eh, az EU-nak versenyben kell helytállnia, akkor szembesülünk azzal, hogy itt 27 fragmentálódott, szétaprózott piac állunk szemben, és hogyha összehasonlítjuk a helyzetünket az USA-val, az ottani termékek egy 300 millió fogyasztóval rendelkező piacon tevékenynek. Európa, és ha megvalósulna a belső piac, akkor itt is lenne 500 potenciális fogyasztó, ez majdnem kétszerese az USA beli fogyasztók számának, tehát fel kell gyorsítanunk, le kell küzdenünk a tagállamok ellenállását, és ezt néhányan talán majd el fogják veszteni, a, vagy a protekcionizmusokból fel kell, hogy adjanak bizonyos elemeket. Köszönöm. mondja, aki a következő volt a listámon, közben kiment, talán visszajön majd. Ecsenyik úr következik akkor. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Madeline úrnak is, hogy eljött és válaszol a kérdéseinkre. Nincs kétségem felől, hogy az Európai Unió meg tudja oldani az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos problémákat. Én az Amazonon keresztül, az usa Amazontól vásároltam, már jó régen Spanyolországban, tehát úgy tűnik, hogy a határok nem igazán jelentenek problémát a digitális kereskedelem számára. Én olyasmire kérdeznék rá, ami szerintem ennél nehezebb kérdés. Ez pedig, hogy hogyan lehetne kiépíteni, vagy megépíteni a legyártani a mikroprocesszorokat, a komputerek kulcs elemeit. Itt úgy tűnik, hogy a mikroprocesszor gyártásban tényleg lemaradt Európa az USA mögött. És úgy tűnik emellett, hogy komplexebb és nagyobb és intenzívebb iparágat kell létrehoznunk, hogy fel tudjunk zárkozni az USA-hoz. Kérdezem, hogy a bizottságnak bár, van-e bármilyen terve azzal kapcsolatban, hogy Európa az USA-hoz, vagy akár még Kínához is felzárkozzon, hiszen ott is egyre gyorsabb processzorokat állítanak elő, és a komputereknek hát a processzor a lelke. Köszönöm szépen, Kapellasszony. Igen, tisztelt elnök úr, főigazgató úr! Ma az általános eszmecsere kapcsán hallottuk már, hogy van egy 10%-os finanszírozási lyuk a kutatási fejlesztési költségvetésben, és ez a digitális agenda finanszírozására is hatást fog gyakorolni. A másik főigazgató elmondta, hogy nincs elég privát forrás, nincs elég beruházások. A kérdésem az, hogy az ön főigazgatóságával a bizottság vajon majd erőfeszítés, tesz -e erőfeszítéseket annak érdekében, hogy bevonja a magántőkét, és esetleg egyeztetnek-e más főigazgatóságokkal is hogyha jól olvasom a, az új bizottsági elnök programját, akkor ő mindenképpen szeretne minél több magántőkét bevonni a különböző beruházásokba. Köszönöm szépen, Martin úr! Köszönöm szépen, nagyon röviden. Szeretném felhívni a beruházási bankra a figyelmet, ugyanis a beruházási bank az európai projekteket nem kellőképpen támogatja, és ez azt hiszem, hogy fékezi az ő szerepét, nem tölti már be azt a katalizátor szerepet, amelyre szüksége lenne. Nem képes tehát motorként az európai projekteken dolgozni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság ezzel tisztában van-e egyáltalán, és hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a beruházási bank ki tudja teljesíteni tevékenységét ebben a válság súlyozotta Európában. Köszönöm. A listám végére értem, Perez asszony még mindig nincs közöttünk, úgy tűnik, hogy valóban elment. Most meghallgatjuk önt, és nagyon részletesen érdekes, sőt mondhatnám, kitűnő kérdéseket tettek fel a képviselők. Most kérem válaszoljon ezekre. Talán azzal kezdeném, hogy összekapcsolom azt, amit Martens úr mondott azzal, amit e, e, az első két kérdező tett fel. A projektkötvényekkel függött ez össze, valamint a DG Connect e, és az EIB hogyan vesznek részt ebben. Rike úr kérdésével kezdeném, hogy van-e már vezeték Hát ezt most én nem tudom fejből, de majd e-mailben a részleteket, a számokat megküldöm önnek. Nyár óta nem kaptam erről tájékoztatást. Most Mártensz úr kérdésére rátérve, az EIBT team tagjainak, meg vannak a célkitűzései, ők jó tisztviselők, vannak ösztönzőik is. Innovatív finanszírozási eszközök alkalmazásához azonban időnként kellenek komoly projektek, ezek nem tartoznak az EIB kulcs tevékenységéhez, és hát kockázatosak is. A kollégáim a középvezetés szintjén is azért foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nem akarnék én most itt értékítéletet alkotni a bankról, hogy most mennyire innovatív módon lépnek fel, vagy sem. Vannak, voltak sikeres, vagy lesznek sikeres pilotprojektek a következő években, és a félidős áttekintésben majd értékelni fogjuk azt, hogy ha valóban hatékonyan sikerül felhasználni az EU-s forrásokat, és megteremtjük a az emelő hatást, a magántőkét is sikerül-e bevonni, társítani a EIB finanszírozása mellé. Tehát az beruházások a kapcsolatos kérdésekre ez lett volna a válaszom. Amit Eli úr mondott, és más képviselők is csatlakoztak ehhez, a strukturális alapok, illetve a szabályozó környezet kérdése. Ezekre a felvetésekre szeretnék válaszolni. Tőasszony kérdezte, hogy van -e együttműködés a bizottságon, a dj között. Persze van, ez minden bürokráciában így van, és próbáljuk ezt javítani a Regiben dolgozó kollégák, illetve a JLCT-ben dolgozó kollégák is megpróbálják az IKT kérdéseket koordináltan kezelni. Vannak kollégák, akik a skill agendával foglalkoznak, a vállalkozási főigazgatóságbeli kollégákkal együttműködve. Itt nagyon sokan kavarnak ebben a közös fazékban, de biztos vagyok benne, hogy még jobban is tudnánk ezt, meg tudnánk ezt szervezni gondolkozunk ezen aktívan, miközben erről beszélünk. Határozott hát remélem azt, hogy a változást eh, akkor tudjuk elérni, hogyha a kedvezményezettek ezt eh, akarják és követelik. Eh, pénzügyminiszterek, illetve a közúti fejlesz, infrastruktúra fejlesztéseket felelős miniszterek válaszát is várjuk, hiszen nem mindegy, hogy ők milyen választ adnak arra, amit a tanács eléjük tesz a strukturális alapok keretein belül. Nem akarjuk neked kettőzni az idei tervben az IKT koncentrációt, de a hónap elején most önökkel és az EGSZB-vel, valamint a együtt működve megpróbáljuk felhasználni a keret terveket, és ezeken a kereteken belül tesszük, amit meg tudunk tenni és hogy mit kell megtennünk. Az egyének készségeit kell fejleszteni, általános iskolától kezdve egészen a munkába állásig és a munkavégzés során is. Azután a vállalkozó készségeit is fejleszteni kell, és helyben kell segítséget adni. Az elektronikus kereskedelem területén több ország ezt jobban csinálja, mint mások és végül a helyi önkormányzatoknak és a nemzeti stratégiai szakértőknek is segíteni kell, amikor kialakítják a saját digitális programjaikat, agendájukat. Itt ez egy teljesen új terület, nagyon komplex, eh, ahogyan ő is elmondta. Időre van szükség, eh, de dolgozunk, és az önök segítségével sikeresek is leszünk. Ami a szabályozást illeti, a TSM-et itt az elfogadott javaslatok nyilván nem mindig jelentik a végső választ. Be akarjuk fejezni, amit elkezdtünk, egy nagy lépést tettünk a jó irányba, a roaming területén, ez jól láthatóan az első új nagy eredménye az új parlamentnek, de többre van szükség, és erről valószínűleg majd Juncker úrral és csapatával még sokat fogunk beszélni, miután felállt az új bizottság. Henkel úr, Köszönöm a kérdést, a teljesítmény indikátorokra vonatkozó kérdést, e, és hogy 2020-ban ugyanez lesz a fontos, mint most. Az indikátorok mennyiben használhatók? Hát biztos, hogy e, lehetne ezt jobban is csinálni. De remélem, hogy amikor feláll az új kollégium, és foglalkozik majd a digitális agendával, akkor el fogjuk mondani, hogy mi az az öt dolog, ami a legfontosabb, és akkor kialakítjuk azt a stratégiát, ami válasz lesz az önnek a hatásokkal kapcsolatos kérdésére. Hogy eddig hol próbáltunk meg már példákat létrehozni, vagy példamutató dolgokat tenni. Most nem akarok itt öndicséretbe bocsátkozni, de hogy mondjak egy példát, ami közvetlenül kapcsolódik a teljesítmény vagy eredményindikátorokhoz. Ha megnézik a kis pamfletünket, és azt a részt, ahol az én DJ-m szerepel, minden tevékenység, minden mm, tevékenységünk hatását is ott feltüntettük, és megnéztük, hogy mennyi forrást használtunk fel az egyes feladatok elvégzésére. Ha kicsit mélyebbre ásnak, és különböző üzeneteket küldenek nekünk, azt nagyon hasznosnak tartanánk. Folyamatosan aktualizáljuk ezeket az anyagokat, tavaly utoljára júliusban, és ezek online mindig hozzáférhetők. Másodszorban ne adják tovább, mert ez még titok, de e, tableten e, linkekkel, hiperlinkekkel is e, fogunk majd tájékoztatókat kiadni, amelyek tableten jobban hozzáférhető. És a Digimark-tal együtt és ezt egy korábbi kérdésre is válasz, szeretnénk minél inkább online-osítani az elektronikus közbeszerzéseket. Grosztett asszony, az empozé szó nagyon tetszett nekem. Ez ugye Európában a politika olyan, hogy ez a bizottság így eljárhat de hát mi csak félúton vagyunk. Minél több célkitűzést próbálunk meghatározni, és akkor mindenki örül, ha ezekből néhányat megvalósítunk. Tehát mi a célokat kitűzzük, de nem mi döntünk a forrásokról, és hogyha itt önök közül sokan frusztráltak, hát képzelhetik, hogy mekkora frusztráció van a bizottságnál, ha nem kapjuk meg a, a finanszírozást. Ezért konszenzusra van szükség, hogyha e, nagy dolgokban nagyot akarunk lépni, kis dolgokban pedig nem aprózzuk el az erőfeszítéseket. Ha visszatérnénk az NIS-szel kapcsolatos vitára, hát elvárhatjuk a vállalatoktól, hogy együttműködjenek a vállalatokkal, hogyha kiber támadás éri őket? Mi azt mondjuk, hogy igen, sőt, ezt kötelesek megtenni, meg kell osztani az információkat más tagállamokbeli hatóságokkal is, akiket szintén fenyeget a veszély. Ezt szerintünk az EU jog elő kell, hogy írja, ki kell, hogy kényszerítse. Ez az egyik, egyik a nagy politikai kérdéseknek, és eh, amikor eh, a digitális agendáról beszélünk, ez egy eh, kellemes diskurzus, de nagyon fontos kérdéseket kell még megoldanunk fiatalok, kevésbé fiatalok eh, hogyan állnak hozzá a privacy, a magánszféra kérdéséhez az interneten. Ugye a tapasztalatok azt mutatják, a tények azt mutatják, hogy az új eh, generáció eh, megítélése is azért változik ezzel kapcsolatban persze 4-5-6 év használat után változik a hozzáállásunk. Mindig vannak divatos dolgok. Lehet, hogy a Facebook sokkal divatosabb volt, mint ma. 12 éves unokahúgom már nem is akar foglalkozni vele, és sokszor az emberek nem elég diszkrétek. Lehet, hogy valaki e, nem kap meg egy munkahelyet, mert egy tavalyi partiról hát inkrimináló képek, fotók kerültek fel a netre róla. Ha azt mondják, hogy a fiatalok csak jelen akarnak lenni az interneten, és nem érdekli őket a e, privacy, Hát nem biztos, hogy ez így van. Persze a fiatalok sok butaságot csinálnak online, szelfikkel, pénzügyi adatokat földobnak a, a, a netre, és hogy erre van piac. Valószínűleg igen de hogyha nem találjuk meg a keresletet arra, amit kínálunk, ugye nem mondhatjuk azt, hogy fiatalokat nem érdekli a magánélet szentsége az interneten. No, igenis fontosnak tartják, csak most az a preferenciájuk, hogy online jelen legyenek, és még nem teremtődött meg a privacy-vel kapcsolatos eszközök iránti kereslet. Ugye sokszor a szupermarketben is az olcsó pizzát vesszük meg inkább. Szorinius úr szervezése kapcsolatos kérdése, felvetése fontos volt, de nincs is hozzátenni valom. Delicska képviselő, igen, az e-health eh, az agenda része, Nelly és az egészségügyi biztos Gegen Quinn asszony is nagyon büszkék arra, hogy az eh, aktív egészséges idősödés programja milyen sikeres eh, volt a bizottság több egységénél. Hogyan tudnánk még többet tenni az e-health érdekében. Először is az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban minden gyakorló orvos a betegek adatait kell, hogy elektronikusan regisztrálja. A londoni orvostársaság foglalkozott ezzel. Ugye tíz éve próbálkoznak az e és azt mondták, hogy tíz év alatt annyit értünk el, hogy elkezdtük azt, hogy az általános házi orvos eh, bekapcsolja a számítógépét, amikor a beteg ott ül elette, és megmutatja neki a, a vizsgálatok eredményét. A másik dolog, adatvédelmi jogszabályok új változata már eh, megengedi az egészségügyi kutatásnál az anonimizált adatok felhasználását. Tehát ugye, genomok, amelyek egy Cambridge-i adatbázisban vannak, emberi életeket menthetnek, de azért ez, ez fontos etikai kérdés is, hiszen itt adatokat keverünk, cserélünk és nem akarom, hogy mondjuk az én biztosítom, egészségügyi biztosítom hozzáférjen a másoltárolt adataimhoz. De hogyha bizonyos adatbázisban lévő adatok meg tudnak, emberéleteket tudnak menteni, akkor itt még nincsenek erre a dilemmára végleges válaszok. Amíg papíron volt minden rákos beteg adatai, ott hát volt mindig konszenzus, de most minden online hozzáférhető. Ha itt minden itt ülőn adatai kellene ahhoz, hogy emberéleteket tudjunk megmenteni, hát nem tudom, mit mondanánk. Egyelőre ennyit az e-health-ről és csak három percem van, és két kérdésre szeretnék válaszolni. Dáli úr és iráki képviselő érdekes és nagyon hasonló kérdéseket tettek fel. Azt mondták, hogy eh, eh, olyan piacra van szükség, ahol, ami nem széttörezett, ami teljesen egységes, olyasmi, mint az USA-ban. Hát itt Európában azért itt a nyelv nagy problémát jelent. Eh, persze gépi fordításban elég sokat investálunk Európában, de hát ami kijön egy gépi fordításból, hát az azért nem alkalmas eh, az állt eh, általános 28 eh, országbeli fogyasztók számára. Persze innovációra itt is szükség van, és pénzre. És a másik dolog, amit már elmondtam, szeretnénk, hogyha a fogyasztók jobban éreznék magukat, biztosak lehetnének abban, hogy a nagy globális szolgáltatók, akikről Ecserike úr is beszélt, megbízhatók, mert ismerjük őket, például a TripAdvisor konzultálj, TripAdvisor-t sokszor megnézzük, és az egészségi szolgáltatások igénybe vevői ilyen módon az interneten is tájékozódnak arról, hogy kik a jó szolgáltatók, kik a kevésbé jók. Jó jogszabályokra is szükség van, és biztos vagyok abban, hogy a nagyon magas tranzakciós költségek nélkül is jobban járok majd, és hogyha mondjuk brüsszeli vagyok, és a belga jog alapján kell valamilyen vitarendezést lefolytatni, mondjuk egy szlovák vagy román másik félel szemben, akkor erre is a megfelelő szabályokat ki kell alakítani. És végül igaz, hogy Európa a GIPS és a beágyazott technológiák piacán elég magas hányaddal rendelkezik. Én beszéltem a PPP-kről, és a csipek nagy teljesítmény számítógépbe beépített csipek, mikroprocesszorok gyártása területén a 2020-as program forrásainak a felhasználásával, ahogyan Juncker is elmondta, a következő időszakban talán nagyobbat tudunk lépni. Kapel azt asszonynak azt hiszem válaszoltam. Um, hogyha nem uh, kapok uh, újabb uh, pénzeket, akkor karácsonyra 150 milliós hiányom lesz. Lehet, hogy majd a 2015-ös kifizetési előirányzatokat vagy tartalékokat tudjuk felhasználni. De hogyha ugyanúgy járunk el, akkor be van programozva a, a csőd, a pénzügyi csőd, hiszen mindig többet akarunk elkölteni mint amennyi pénzünk van. Én most tisztviselő szeretnék még maradni, és ezt remélem, hogy 2015-ben is mondhatom még. Uh, Köszönöm szépen, és szeretném én is elmondani, illetve megerősíteni, hogy az elkövetkezendő hónapokban sokat foglalkozunk majd a digitális menetrenddel, ezért ez nagyon fontos mindaz, amit elhangzott ma. Köszönöm szépen az eszmecserét, a kérdéseket és a válaszokat is. Azt hiszem, eh, nagyobb tapsra van szükség a felszólalóink számára. Márvi úr még itt van, és Medlen úr. Gratulálunk Önöknek, és köszönjük. Thank you much. Thank you. Well, we go to the uh, last point of our agenda for today. Napirendünk utolsó pontja következik mára, Az ENSZ 2014. év éghajlatváltozási konferenciája COP20 Lima, Peru. Ez a következő témánk. Egy vélemény tervezett megvitatása következik. Thank you. Well, uh, as you, as you know very well. Ahogyan önök is nagyon jól tudják, Kedves barátaim! Sajnáljuk, hogy elhagyják a termet, persze szabadon távozhat mindenki, de kérem, a magánbeszélgetéseket ne ittben folytassák, hiszen, kedves barátaim, szeretnénk folytatni a munkát. If anybody is discussing, not hearing anything. Ha mindenki beszél, akkor semmit nem hallunk. Ahogy tehát mindenki nagyon jól tudja, egy ITRE MV delegáció részt fog venni az ENSZ éghajlatváltozási konferenciáján Limában. A tárgyalások előkészítésének részeként az Európai Parlament egy állásfoglalás tervezetet készít. Az ITRE szakbizottság tagjai megkértek engem arra, hogy egyfajta dokumentumot készítsek el, amelyel hozzájárulunk az ENVI által jegyzett állásfoglalás tervezethez. Tehát az ENVI szakbizottság az illetékes szakbizottság, mi azonban szeretnénk valamilyen módon hozzájárulni a készülő dokumentumhoz. Általánosságban véve világos, hogy az éghajlat változás elleni harc sikere a kollektív megközelítésen áll vagy bukik és a kollektív globális cselekvésen. Tudjuk azt, hogy Európa valamiféle vezető szerepet szeretne vállalni ebben. Azonban minden országnak hozzá kell járulni a kibocsátás csökkentéshez. Ez a mi megközelítésünk e globális fenyegetést illetően. Globális fenyegetésről van szó, nem lokálisról, nem helyi jellegűről. A savas eső például egy lokális fenyegetés volt, ez nem ilyen. Az éghajlatváltozás csökkentése és az ehhez kapcsolódó technológiák és fejlesztések emellett lehetőséget kínálnak a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez is Európában. Ezt nem vonjuk nyilván kétségbe, de először is egy közös megközelítésre van szükség, az egész bolygó részvételével, nem csak az Európai Unió részéről. A tervezet három fejezetről, fejezetből áll. Az első fejezet ipar és versenyképesség, a második a kutatás és innováció, a harmadik pedig az energiapolitika. Első fejezet, első rész, ipar és versenyképesség. A technológiai fejlődés elengedhetetlen, ez egyértelmű. Úgy véljük, hogy a piacok nak igazságosnak, méltányosnak kell lennie annak érdekében, hogy a környezetbarát technológiák elterjedhessenek, és elkerüljük a széndiokszid áttétel jelenségét, ez nagyon fontos az európai ipar szempontjából, és tennünk kell az igazságtalan verseny ellen is. Ami a kutatás és innovációt életi mindenképpen vezető szerepet szeretnénk betölteni, talán együtt Japánnal vagy az Egyesült Államokban, de ez nagyon fontos számunkra mindenképpen. És szükség van a nemzetközi partnerekre az együttműködésben, a technológiai megközelítésben. A harmadik az energetikai kérdések köre. Az energiapolitika talán ez a legfontosabb. Nemzetközi fellépésre van szükség annak érdekében, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátásokat megfelelő kereskedelmi modellek segítségével, és sajnálatunkat fejezzük ki, hogy az energiatakarékossági potenciált nem aknázzuk ki megfelelően a nemzetközi szintéren. Tehát az energiahatékonyság és az energia megtakarítás talán a legfontosabb, leglényegesebb elem. Ezek tehát a legfontosabb címszavak, az általam megfogalmazott véleményben. Ez a szöveg, elmondom még egyszer, remélhetőleg hozzájárul majd az NV által végzett munkához. Néhány kolléga, néhány elnyék jelentéstevő jelen van a teremben, az SND részéről. Van Bremt asszony van jelen. Kérem önt asszonyom, mondja a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy néhány általános megjegyzést teszek, és majd csak utána reagálnék az ön által felvázoltakra, de természetesen nagyon rövid leszek. Általánosságban véve tehát azt gondolom, hogy a decemberi COP20-as találkozó nagyon fontos lesz. Ugyanis Fontos, hogy minden globális szereplő nagyon ambiciózus, nagyra törő vállalásokat tegyen. Nem csak Európa, hanem az USA, Kína és Oroszország részéről is erre van szükség, hogyha azt szeretnénk, hogy a következő évben Párizsban sikerre vihessük ezt a kérdést. Egy kicsit aggódom, csak hogy egy példát mondjak. Szeptemberben, e hónapban, tehát Ban Ki-moon egy csúcs találkozót szervez, minden állam és kormányfőt meghívott, de sajnálatos módon csak nagyon kevés európai miniszterelnök kíván részt venni ezen az ülésen. Ez azért mutatja, hogy a miniszterelnökök nem igazán tartják fontosnak ezt a kulcskérdést. Ebben a kontextusban kulcsfontosságúnak tartom Európa felelősségét, és erre vonatkozólag ön is megfogalmazott egy módosítót. Éppen ezért nagyon fontos, és nagyon aggasztó is egyben, hogy Európa a maga részéről ma még mindig nem tett egyértelmű vállalást. Folyamatosan vitázunk, gondolkodunk, és még mindig nem tettünk egyértelmű vállalást, még akkor sem, hogyha figyelembe veszük, hogy az Európai Parlament idén februárban megszavazott egy nagyon fontos állásfoglalást, amelyből világosan kiderül, hogy 40%-os emissziócsökkentést akarunk, 40%-os energiahatékonyság növekedést és 30%-os megújuló energiaarányt szeretnénk 2030-ig. Úgy gondolom, ez azért meghatároz egy bizonyos szintet. Bár a mi frakciónk szeretne ambiciózusabb lenni, úgy gondolom ez mégis egyfajta vállalás, illetve célkitűzés, ezt az általános állásfoglalásba is bele kellene fűzni valahogy. Tudom, hogy a szakbizottságunknak a kompetenciáin belül kell mozognia, mégis fontosnak tartottam hangsúlyozni ezt a frakciók álláspontjára való tekintettel. Ami az önmódosítóit illeti, általánosságban támogatni tudjuk, azok a nagyon jó irányba haladnak, összhangban vannak azzal is, amiről a korábbi étre szakbizottságban megállapodtunk. A 10-13-as, 15-ös módosítóit szeretném külön kiragadni, mert ezek egy nagyon erős üzenetet fogalmaznak meg. Van néhány kérdés, amelyre majd szeretnék kitérni módosítók formájában, főként ami az 1-es, az 5-ös és a 6-os módosítókat illeti. Azt hiszem, itt még egy kicsit tisztább megfogalmazásra van szükség, illetve ambiciózusabb célokra. De általánosságban véve, még egyszer elmondom, támogatom az ön által felvázolt irányt, és megpróbálok majd megerősíteni még egy-két elemet a szövegben. Köszönjük! A következő árnyék jelentéstevőnk Federley úr az Alda részéről. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jók a módosítók, talán egy kicsit hangsúlyosabban említhetnénk azt, hogy keményebben kell dolgozni a gazdaság növekedés és a széndiokszid kibocsátás elválasztásán. Ezt már régen elhatároztuk. A folyamatos gazdasági növekedés persze olyasmi, amit nem feltétlenül segít a kibocsátás csökkentésben. Néhány dolgot én is jobban szeretnék hangsúlyozni a szövegben, erre majd később visszatérek. A Kína és az USA-val kapcsolatosan E, kapcsolatosan a szöveg jól fogalmaz, nagyon érdekes projektek e, zajlanak ott. Talán a szakbizottság, illetve a bizottság egyik e, főbb feladata lehetne az, hogy megnézze, hogy az USA-ban és Kínában hogyan csökkentik a széndiokszid kibocsátásokat, milyen projekteket dolgoztak ki erre. Ennyit szerettem volna röviden mondani, köszönöm. Köszönjük. Roger Helmer szintén itt van, ő is árnyék jelentéstevő parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az EFD részéről szólalok fel, de el kell ismernem, hogy a frakciónkon belül eltérnek a vélemények ezeket a kérdéseket illetően. Mégis úgy gondolom, egy dologban egyetértünk, a munkahelyteremtés, a növekedés fontos a számunkra, a beruházások ugyanúgy, és érdekünkben áll a versenyképesség növelése is, ebben mind egyetértünk. Az Európai Unió nagyon sokáig élen akart járni ezekben a kérdésekben, azt mondtuk, hogy majd mi vezetünk, és a többiek követnek bennünket. A gond persze az, hogy nagyon kevés ország követ bennünket, sőt, vannak olyan országok, mint Ausztrália is, amelyek eh, korábban követtek ugyan bennünket, de időközben megváltoztatták a véleményüket, és most már egyáltalán nem abba az irányba haradnak, amerre mi. Mindennek az eredménye az, hogy az európai ipar versenyképessége nagymértékben csorbolt. Antonio Tajani, eddigi ipari biztos azt mondta nemrég, hogy Európában ipari vérengzést hajtottunk végre az energiaárakkal, és hát úgy gondolom, mindannyian egyetérthetünk vele. Kína szén alapú energiatermelését bővíti. Azt hiszem, hetente nyitnak meg egy-egy új erőművet Kínában, Globális téren is évente 100 új erőmű épül, és a Princeton Egyetem egyik legújabb tanulmánya azt mutatja, hogy az új fosszilis erőforrásokkal fűtött erőforrások az elkövetkezendő időszakban évi 4%-kal növelik a széndiokszid kibocsátást. Úgy tűnik tehát, hogy az eddigi vállalásaink nem lesznek elegendőek a sikerhez. Mit teszünk? A munkahelyek, a beruházások és az ipari ágazatok mind-mind menekülnek az Európai Unióból, és olyan területekre menekülnek, ahol alacsonyabb környezetvédelmi normák érvényesülnek. Ennek az eredménye az, hogy elvesznek Európában a munkahelyek, tönkre mennek a vállalkozások, és mindeközben még növeljük is a globális kibocsátásokat. Kollégák, hát ez nem egy win-win helyzet, hanem egy lose-lose helyzet, mindenki veszít ezzel. Ez tarthatatlan. És visszatérve az ön tervezetére, elnök úr, ön úgy gondolja, hogy az ön által meghatározott célkitűzések mind vonzóak, kívánatosak. Növeljük az energiahatékonyságot, vonjuk be a projektjeinkbe más országokat is, és így tovább, de a tapasztalat épp az ellenkezőjét mutatja, nevezetesen, hogy ez nem történik meg, kudarcot vallunk, mert mi Európában szeretnénk ugyan előbbre haladni ezen a téren, de a többi ország egyszerűen nem hajlandó a tettek mezején is teljesíteni. Én azt kérném, hogy legalább az ajánlásainkban fogalmazzuk meg azt, egyfajta kitételként, hogy Európa azért ne szaladjon annyira előre a többiek előtt, hogy tovább károsítsa ezáltal a versenyképességét és az iparát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. További árnyék jelentéstevőnk nincs jelen. Szeretne valaki hozzászólni még, bármely más szakbizottsági tag? Nem. Akkor most kérném szépen az Európai Bizottság jelenlévő képviselőjét, Ártó Rungemáckárt, hogy szólaljon fel. Ő az éghajlat védelmi eh, igazgatóság vezetője. Parancsoljon öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, Buzek úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondjak néhány szót a magunk részéről is. A bevezetőjében nagyon helyesen elmondta, hogy a limai COP20-as találkozó rendkívül fontos mérföldkő lesz a Párizs felé vezető úton. Párizsban ugyanis azt hiszem, az Európai Unió végre szeretne egy új megállapodást elfogadtatni az összes főbb szereplő részvételével. Ha megnézzük a jelenlegi politikai színteret, nemzetközi színteret az éghajlatpolitika területén, akkor azt hiszem láthatunk egy-két reménysugarat, hiszen az Egyesült Államok, illetve a jelenlegi Obama kormány az éghajlat védelmet nagyon fontos kérdésként kell kezelni, és megpróbálnak az Egyesült Államokban erre vonatkozó jogszabályokat elfogadni, ami példanélküli. Hasonló eseményeket látunk Kínában, Kína jelen pillanatban egy emissziókereskedelmi rendszerrel kísérletezik. Azt szeretnék, hogyha még 2020 előtt sikerülne az ország egész területén elterjeszteni ezt a rendszert. Vannak tehát olyan országok, amelyek igenis követik az Európai Unió példáját, és az Európai Unió a legutóbbi júliusi találkozó alkalmával nagyon jól tudott érvelni amellett a miniszterek körében, hogy igenis lehet gazdasági növekedést és kibocsátás csökkentést párhuzamosan elérni. A múltban ugyanis az Európai Unióval szemben mindig azzal érveltek, hogy az ember vagy harcol a szegénység, vagy harcol az éghajlatvédelem ellen, illetve az éghajlatváltozás ellen, de a kettő együtt nem megy. Most már úgy tűnik nemzetközileg is elismerték, hogy ez az ér nem állja meg a helyét fontos szem előtt tartani továbbá azt is, hogy újabb és újabb tudományos ismeretekre teszünk szert az éghajlatváltozás igazi hatásairól. Ezek a hatások nem állnak meg a nemzeti határoknál, az országhatároknál, és a gazdaság nagyon sok ágazatát érintik. A Nemzetközi Éghajlatvédelmi Panel amely jelenleg folytat eszmecserét a következő következtetéseiről, amelyeket még Lima előtt szeretne megjelentetni, úgy véli, hogy a Párizsban nem sikerült megállapodásra, nem sikerül megállapodásra jutni a világ főbb gazdaságainak, nemzetgazdaságainak részvételével, akkor évszázadunk végéig 3,5-4,5 Celsius fokos hőmérséklet növekedésre kell számítani, ami egy hatalmas növekedés összehasonlítva múltbeli éghajlatváltozásokkal. Fontos, hogy az Európai Parlament tehát nagyon fontos, nagyon határozott dokumentumot fogalmazzon meg, kitérjen a munkahelyteremtés, a gazdaságnövekedés témájára is, viszont fontos hangsúlyozni a széndiokszid szivárgás kérdését is közösen kell harcolni az Európai Uniónak az összes főbb szereplővel a téma megoldása érdekében. Köszönjük, köszönjük az Európai Bizottság képviselőjének. Jelentéstevőként várom, érdeklődéssel tekintek a jó együttműködés elé majd a többi árnyék jelentéstevővel, hogy egy olyan szöveg szülessen, amely világosan kifejezi szakbizottságunk véleményét, és fontos, hogy, mi, hogy időben meg tudjuk küldeni az MV szakbizottságbeli kollégáknak is a szöveget. Ami az ütemtervet életi a módosítók benyújtásának határideje e hét péntek, szeptember 5-e, déli 12 óra, tehát négy nap múlva kell azokat benyújtani, vagy addig, az ITRE-ben október 7-én szavazunk, egy hétfői napon, tehát többé-kevésbé egy hónap múlva, az Envi-ben a szavazásra november 5-én kerül sor, tehát egy hónappal később, majd a plenárison, a novemberi Strasburgi plenáris ülésen szavazunk. Nagyon szépen köszönöm. Kiválóan tartottuk az időt, 6 óra van, pontosan. 6 óráig irányoztuk elő a mai napi rendünket, sikerült tartani az időt, de kérem emlékezzenek rá, holnap 10 órakor szavazunk. Nagyon fontos, hogy ne, felejt, ne felejtsék el, ugyanebben a teremben leszünk. 9-kor kezdjük a napi rend ledolgozását a holnapi napon, és holnap nem halasztjuk el a munkakezdést 10-15 perccel, pontosan 9-kor kezdünk. Köszönöm, és találkozunk holnap.